Jó reggelt kívánok mindenkinek. Ariencseva elnök, Dombrovskis alelnök úr, üdvözlöm a nemzeti parlamentek tagjait is, illetve az Európai Parlament képviselőit. Nagyon nagy öröm számomra, hogy a hetedik Európai Parlamenti héten itt lehetünk. It is the biggest interparliamentary. Ez a legjelentősebb parlamentközi esemény a naptárunkban. Idén 123 képviselő 26 tagállamból vannak jelen. Négy tagjelölt ország, Norvégia és Svájc is részt vesz ebben az eseményen. A nemzeti parlamentek kulcsfontosságú szerepet játszanak abban, hogy az európai politikák közelebb kerüljenek az állampolgároknak. Az Európai Parlament elnökeként ezt a célt tűztem ki magam elé ebben a ciklusban. A bizalmat növelni kell az Unió és intézményei irányában. Új jövőképre van szükség, Európa jövőjével kapcsolatosan konkrét intézkedésekre kell javaslatot kell tenni, amelyek az eu a következő években eh, továbbfejlesztik az európaiak érdekében. Az Európai Parlament mindig úgy gondolta, hogy a parlament közi együttműködés és a legjobb gyakorlatok cseréje a parlamentek között alapvető fontosságú az Európai Unió jövője szempontjából. Anyanyelvemben szeretném folytatni. Ezen két nap alatt Beszélünk majd az európai szemeszter hatékonyságáról, az európai gazdaságpolitikák koordinációjáról, a stabilitásról, a növekedésről és a gazdaságirányításról. A fellendülés tíz év válság után Európában kétségkívül jó hír, azonban azt láthatjuk, hogy nő a szakadék a gazdagok és a szegények között, az elmaradott, elmaradott régiók és a fejlett régiók között az új gazdaság, gazdagság 80%-a csupán a ö, lakosság 15%-ához áramlik. És ez az aszimmetrikus növekedés nem teremt elég munkalehetőséget, különösen a fiatalok számára. Az EU-ban 23 millió ember 15 és 34 éves életkor között nem dolgozik és nem tanul a középosztály egyre inkább a lecsúszástól tart, és első évben évtizedek óta az új nemzedékek perspektívái rosszabbak, mint a szüleiké. Ezen években a globális gazdaság hasonlóan trendet követett, technológiai fejlődés, szabad tőkeáramlás, egyre szabad a piacok, kétségkívül előnyösek voltak a növekedés és a versenyképesség szempontjából, ugyanakkor egy olyan konkurenciát teremtettek, amely adóügyi, munkafeltételekbeli és környezetvédelmi sztenderdekbeli versengést eredményezett. Az alacsony munkaerő különösen a gyengébb rétegeket penalizálta és egyre erőteljesebb frusztrációval szembesülhettünk, szociális kirekesztéssel. Az egyetlen hatékony fegyver ezen ellen a konkrét válaszadás, amelyet csak az egységes, demokratikusabb és hatékonyabb Európa képes szolgáltatni. Csupán együtt dolgozva hathatunk oda, hogy megoldjuk ezeket a kérdéseket, amelyek határokon átnyúló globális jellegűek, és ezen kérdések megoldásában főszereplőként kell fellépnünk az USA-val, Kínával, az Orosz Föderációval vagy Indiával egyenrangú partnerként. Az első kihívás, amely előttünk el, kettős természetű. Nem elég megerősíteni a növekedést, legalább olyan fontos azt elérni, hogy az a növekedés munka, munkát, jólétet teremtsen nagyobb számú ember számára. Csak így leszünk összhangban alapvető értékeinkkel, a szabadsággal és az emberi méltósággal. A munkán keresztül is. A technológiai, digitális forradalom, a robotika, az intellig- a mesterséges intellig- intelligencia mélységesen átalakítja a munka világát és a versenyt. Az európai szakpolitikáknak nyomon kell követniük ezeket a változásokat, nem csupán az ipar támogatván, hanem a munkavállalókat is, mégpedig erős beruházások révén a képzésbe, oktatásba, amelyek lehetővé teszik a szakértelem hozzáigazítását a megváltozott körülményekhez. Fontos a technológiát is irányítani, a digitális platformoktól kezdvén. A web egy multi vállalata nem állhat a törvények fölött, a munkavállalói jogok, az átláthatóság, a magánélet védelme vagy a fogyasztók védelme tekintetében. Hogy hitelesek legyünk és jólétet teremtsünk, ehhez az EU-nak vissza kell állítania az adóügyi igazságosságot. A növekedés és az egyenlőség azt is szükségessé teszi, hogy azt az épületet kiteljesítsük, amelynek megteremtettük az alap, alapjait a belső piaccal és az euróval. Nagyon sok tennivalunk van még. A piacunknak még ki kell fejlesztenie potenciáljait, például a szolgáltatások, az energia, a digitális terület vagy a tőkepiac területén. Az unió kiegészítése munkahelyteremtést is jelent, a KKV-k, a fogyasztók figyelemre való figyelemmel levést és a kevésbé fejlett régiók felzárkóztatását. A tőkepiachoz, a bankunióhoz hasonlóan előre kell vennünk az adóügy, a gazdaságpolitikák egységesítésének ügyét. Nem lehetséges az, hogy ugyanaz legyen a pénznemünk, ugyanakkor nincs egységes versenyképességünk, és fontos a gazdasági és szociális konvergencia megteremtése is. Csökkenteni kell a pénzügyi gazdasági kockázatokat, ehhez közös eszközökre van szükség. A parlament tavaly februárban három jelentést fogadott el, hogy javítsuk az Európai Unió gazdaság irányítását. Európai pénzügyminisztert akarunk, aki képes a beavatkozásokat koordinálni, a reformok a nagyobb növekedés és munkahelyteremtés érdekében. A közkiadások is minőségiebbek kell, hogy legyenek az innovációba, oktatásba kell beruházni, hogy az Európai Unió legyen a legversenyképesebb térség a világon a parlament támogatja az állammentő alap, a valódi európai monetáris alap létrehozását, amely a gazdasági szociális egyensúlytalanságok kiiktatására törekszik és a strukturális reformok megkönnyítésére irányul ehhez egy átlátható demokratikus gazdaság irányításra is szükség van. Az Európai Parlament, illetve a nemzeti parlamentek ennek érdekében egyre inkább be kell, hogy vonódjanak a döntéshozatali folyamatokba, és egyre többet kell együttműködnünk. Ebben az első évben európai parlamenti elnökként mindent megtettem, hogy az Európai Unió döntéseinek középpontjába helyezzem azt a helyet, amely az Európai Unió lakosságát, polgárait képviseli. Az Európai Parlament az első számú Európai Uniós intézmény feladatunk, a bizottság, az Európai Bizottság munkájának ellenőrzése. Nem csupán passzívan elfogadjuk azt, ami a közelben lévő épületekből, itt Brüsszelből származik, hanem igenis, hogy élni akarunk társjogalkotói szerepünkkel, mégpedig erős összhangban az összes nemzeti parlamenttel. Nekik is figyelniük kell a mi munkánkra, meg kell vizsgálniuk, hogy mindig tiszteletben tartjuk-e a szubszidiaritással kapcsolatos szabályokat. Nagyon értékes együttműködés ez, amely a polgárokat helyezi az összes politikai fellépés középpontjába. Ha ugyanis a parlament, illetve a parlamentek elveszítik ezt a szerepüket, akkor a polgárok központi szerepe háttérbe szorul, és ezzel egyben a demokrácia lényege is csorbát szenved. Ezért hiszem azt, hogy ebben a kényes átmeneti fázisban, ahol nagyon sok kedvetlenség, pessimizmus tapasztalható Európában, rendkívüli jelentőséggel bír az a munka, amelyet az Európai Parlament végez, illetve az a tevékenység, amelyet a nemzeti parlamentek végeznek. Mert a parlamentek jelentik az átmenetet a polgárok és a végrehajtó hatalom között, éppen ezért mindig a polgárok érdekében kell tevékenykednünk. Ezen hét parlamenti hét célkitűzése éppen az, hogy egyre jobban bevonjuk ebbe a munkába a nemzeti parlamenteket. A két panel, amely most következik, ez az együttes irányítás példája. Az első a parlamentek szerepéről szól, amikor az európai stabilitási mechanizmusról eltérünk az európai monetáris alapra, és a második pedig a többéves pénzügyi keret programjával foglalkozik. A következő költségvetés szerintem politikai jellegű kell, hogy legyen, és konkrét válaszokat kell, hogy szolgáltasson a polgárok prioritásaira, így a fiatalok munkanélkülisége problémájára, az illegális bevándorlásra, a biztonság és a védelem eszközeire, illetve a klímaváltozáshoz kötődő problémákra. A közösségi költségvetés nem lehet ez egy egyszerű újra elosztása a pénzeknek, fenntartva persze azt, hogy hiszünk a kohéziós politikában, de politikai célokra van szükség. Tehát a költségvetésnek hozzáadott értéket kell képviselnie, hogy a válság időszakát meghaladjuk, és egyre jobb válaszokat tudjunk szolgáltatni polgártársainknak. A parlament három jelentésének elfogadásával, a római nyilatkozat aláírásával tavaly március 25-én, illetve az Európai Bizottság reflexiós dokumentumával megkezdődött a vita az Európai Unió jövőjével kapcsolatosan. A parlament aktív volt ebben a munkában, az összes uniós kormányfőt meghívjuk, hogy a plenárison beszéljen, így az ír miniszterelnök, a horvát miniszterelnök már szólt, most a portugál, illetve a francia elnök következnek. Itt a különböző elképzelésekkel, ötletekkel konfrontálódnak az államfők, és ez egy bátorító jelzés az átlátható és demokratikus vita irányában, és lehetővé teszi azt, hogy az Európai Parlament továbbra is az Európai Unió jövőjéről folytatott vita középpontjában álljon. Ez nem a bürokráciáról szól, hanem 500 millió férfi és nő jövőjéről, akik az Európai Unió határai között élnek nyílt, nyitott vitát óhajtunk, meg akarjuk erősíteni a demokratikus folyamatot. Ez egy egyre gyümölcsöző kapcsolat közöttünk és önök között. Éppen ezért szeretnék önöknek köszönetet mondani, hogy itt vannak, és most megadom a szót Sveta Karanyjencsevának, aki a Bolgár Köztársaság Nemzetgyűlésnek elnöke. Tessék öni a szót. господин Таяни, уважаеми господин Домбровскис. Tisztelt eh, Tajani elnök úr, Dombrovski biztos úr, hölgyeim és uraim! Bulgár eh, köztársaság nemzetgyűlésének elnökeként szeretném elmondani, hogy mennyire örülök ennek a mai lehetőségnek, hogy eh, társ elnök elnökeként itt részt vehetek a gazdaság és monetáris unió stabilizásával foglalkozó rendezvényen. A bulgár soros elnökség alatt ez az első olyan esemény, amelyen én is részt veszek itt Brüsszelben, az Európai Parlamentben. Szeretném megköszönni vendéglátóinknak a vendégszeretetet. Ma azért jöttünk ide, hogy együtt gondolkodjunk, hogyan lehetne biztosítani az Európai Unióban a fenntartható fejlődést, a pénzügyi stabilitást. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy megnyithatom azt a szekció ülést, amelyben a gazdaság és monetáris unió stabilizálásával, az ellenálló képesség erősítésével fogunk foglalkozni. Felvetődött már többször egy több vagy kétsebességes eh, Európa eh, gondolata. A eh, római nyilatkozatra is szeretnék utalni, amely az egységre szólít fel. Minden korábbinál inkább szükség van most az egységre, és ezért a bulgár elnökség mottója egyúttal tekinthető az egész Európai Unió mottojának együtt vagyunk erősek. Az eurozóna, az integráció elmélyítése, az, hogy legyen egy stratégiai víziónk az unió gazdasági kormányzására, ezek kulcsfontosságú témák. Az Európai Unió nagyon sok fontos ágazatnak a fejlődését segíti pénzügyi támogatással a tagállamokban, és így hozzájárul ezen országok gazdasági és társadalmi fejlődéséhez. Ugyanakkor nagyon sok kihívással nézünk szembe, rugalmasnak és hatékonynak kell lennünk. Szeretném most itt kijelenteni, hogy Bulgária az elnöksége idején azon fog dolgozni, hogy a gazdaság és monetáris unió további integrációját segítse. Ez egy olyan folyamat, ami erősíti majd az eurózóna intézményeinek az elszámoltathatóságát is az Európai Uniós polgárok felé. És ezért is nagyon örülök, hogy beszélünk az új megközelítésről, arról, hogy hogyan lehetne további elmélyült vitákat folytatni ezekről a kérdésekről. És miközben az európai jövőt, jövő kérdéseit vitatjuk meg, beszélünk a monetáris, az európai monetáris politikáról és a nemzeti kézben levő költségvetési, fiskális politikáról, Számos fontos kérdésre kell helyeznünk a hangsúlyt, és sokszor vannak átfedés különböző területek között. Az Európai Unió számára nagyon jó lenne, ha még többen csatlakoznának az euróvezethez. Juncker elnök is ezt nagyon világosan kijelentette. Az Európai Unió Brexit utáni jövőjéről is beszélnünk kell, hiszen az Egyesült Királyság az egyik legnagyobb nettó befizető az EU-s költségvetésbe, ezért a Brexit befolyásolja azt, hogy milyen szakpolitikákkal célokat tud majd megvalósítani az Európai Unió a következő költségvetési ciklusban, a következő éves pénzügyi keret során. A bulgár elnökség egyik nagyon fontos prioritása az, hogy csökkenjenek a gazdasági és társadalmi különbségek a tagállamok között. És éppen ezért ragaszkodunk ahhoz, hogy a kohéziós politika továbbra is megőrizze kiemelt szerepét a 2020 utáni költségvetésben is, hiszen a kohéziós politika segítségével lehet segíteni a tagállamokban a strukturális reformokat, és jó beruházások pénzügyi támogatásával erősíteni a jó gazdasági kormányzást ezekben az országokban. Tehát valamennyiünk számára nagyon fontos a kohéziós politika, számunkra ez mindenképpen prioritás, hiszen a különbségeket közelíteni, csökkenteni kell a tagállamok közti különbségeket itt hidat kell építeni az országok között. Ez fontos még az európai intézmények számára, hogy csökkentsük a banki ágazatban rejlő kockázatokat, és kiteljesedjen a bankunió. A tőkeunió megvalósítása során gondoskodni kell arról, hogy megvalósuljon egy egyensúly a saját tőke, illetve a külső tőke finanszírozás között a vállalatoknál különös figyelmet kell, hogy kapjanak a kis és középvállalatok, hiszen ők jelentik az európai gazdaság gerincét, eh, legfontosabb pillérét. Stabilitásra, jólétre van szükség eh, az európai gazdaságban, és ehhez hatékony kommunikációra van szükség a tagállamok között is akkor tudunk kiegyensúlyozottan fellépni, hogyha um, az ambícióinkat mindig együttműködve próbáljuk megvalósítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elnök asszony. És a következő felszólalunk Vális Dambrovskis, az Európai Bizottság alelnöke, az Euró és a Szociális Párbeszéd felelőse. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a parlament képviselőit, és nagyon örülök, hogy a gazdasági és monetáris unió elmélyítéséről beszélhetek. Folyamatban van a vita, és reméljük, hogy előre tudunk lépni a reformban, sokkal jobbak az esélyeink, mint korábban. Persze nem lesz ez könnyű feladat, nagyon aktuális ez a vita a gazdasági háttér meglehetősen jó. A hatodik éve gazdasági növekedés van a térségben, és most minden tagállam visszatért a növekedéshez. A növekedési elvárások is egyre magasabbak. Az eurozóna illetve az EU 2,4%-kal fog növekedni 2017-ben az előrejelzések szerint, vagy az első számítások szerint 2018-19-ben 2,3, illetve 2,1% a növekedés. Robusztus tehát a növekedés, alacsony a munkanélküliség, alacsonyabb, mint az elmúlt évtizedben valaha a pénzügyi feltételek is ösztönzik a befektetéseket, és több előrelépési lehetőséget jelentenek. A vállalkozások és a fogyasztók bizalma erős, és remélhetőleg a gazdasági teljesítményt a közeljövőben még erősíteni fogja. Természetesen vannak lefelé mutató kockázatok is, a piaci volatilitás még mindig magas, de reméljük, hogy ez kiegyensúlyozott lesz rövid távon a középtávon a magas eszközárak kockázatot jelentenek, illetve továbbra is van politikai bizonytalanság a Brexit tárgyalások miatt, egyéb feszültségek miatt, illetve a protekcionista politikák miatt nemzetközi szinten. Meg kell egyeznünk, hogy országonként nagyon változó a helyzet, a fellendülés sokkal hamarabb kezdődött meg bizonyos országokban, mint másokban, és a válság öröksége még bizonyos országokban mindig megvan magas adósság formájában. De a kilátások összességében jók, és remélhetőleg a válságot lassan magunk mögött tudhatjuk. A bizottság bemutatta elképzeléseit az EMU-ról a 2015-ös elnökségi jelentésben, illetve az EMU elmélyítéséről szóló gondolatindító iratában. A tanács és a parlament elfogadta ezt a jelentést. Szeretnék köszönetet mondani a nemzeti parlamenteknek az elképzeléséért, és hogy hozzájárultak ehhez a munkához. A package presented last December offers a roadmap for action and several concrete Készült eh, a cselekvésről is egy eh, útiterv, illetve a legsürgetőbb igényekről, Azért fontos ez az úti terv, mert rövid távon teszünk intézkedéseket, de nagyon fontos, hogy egyértelmű elképzelésünk legyen a közép-hosszú távról is, hogy tudjuk merre tartunk, és 2019 után merre kell tartania az, eh, a gazdaság és monetáris uniónak, akár 2025 után is. Egység, hatékosság és demokratikus elszámoltathatóság ezek a legfontosabb elveink. Az egység, mert az euró és nem euró tagállamok eh, sorsa összefonódik gazdaságilag. Minden eurótagállam nem eurótagállam kivéve az Egyesült Királyságot és Dániát szeretne előbb-utóbb csatlakozni az euróhoz, ez nyitott minden tagállamnak. A hatékonyság is fontos, az EMU-hoz erősebb gazdaságirányításra van szükség, és, és ehhez szükséges eszközökre. Demokratikus elszámoltathatóságra van szükség, átláthatóságra azzal kapcsolatosan, hogy ki dönt miről nagyobb eh, dialógus a nemzeti és európai érdekeltek között, szociális partnerek és a civil társadalom között. Még egy teljes eh, év eh, van előttünk az európai választások előtt, reméljük, hogy nagy előrelépések lesznek. Elszalasztott lehetőség volna, hogyha ezt nem ragadnánk meg. Az úti terv emlékeztet arra, hogy fontos prioritás a bankunió véglegesítése. Nagyon fontos kötelezettségvállalás ez. Ezen a területen csak akkor lehet előrelépést elérni, hogyha a kockázat megosztás célja elérhető folyamatos előrelépésre van szükség, meg kell erősíteni a banki ágazatot, hogy a gazdaság finanszírozásában betölthesse szerepét. Banki hitelezésre van szükség, hogy a cégek versenyképesek maradjanak, és, az, és a háztartások tervezni tudjanak. Tovább meg kell erősíteni az EU bankjainak ellenálló képességét, meg kell őket erősíteni. Ezen a területen az elmúlt években sok előrelépés történt. Az elmúlt hónapban jelentést készítettünk az előrehaladásról, már ami az európai rossz hiteleket illeti, kiderült, hogy az elmúlt három évben eh, a nem teljesítő hiteleknek a mértéke harmaddal csökkent. A 2017-es számok alapján a rossz hitelek eh, százaléka 4,6 százalék az EU egészére nézve, de még mindig nagyon nagy a különbség az országok között. De tudjuk, eh, hogy nagy előrelépés történt olyan tagállamokban, ahol nagyon nagy volt a mértéke a nem teljesítő hiteleknek. Együttműködünk a tagállamokkal, hogy gyorsítsuk ezt a pozitív trendet. A következő hónapban javaslatot fogunk benyújtani arra nézve, hogy hogyan eh, szorítsuk vissza a eh, nem fizetett hiteleket. Backstop for a single resolution. Egy eh, közös backstopra van szükség, és egységes bankszanálási rendszerre ezt már 2013-ban elindítottunk, illetve egy európai betétbiztosítási rendszerre a betétek védelme segít minket abban, hogy válság esetén és a válságkezelés megfelelő legyen. Tudatában vagyunk, hogy jogosak a félelmek, de nem szabad, hogy ez erkölcsi kockázatot jelentsen. A bizottság több elképzelést vezetett fel, hogy ezeket figyelembe vegyük, és az EDIS-t graduálisan vezessük be fokozatosan. Kockázat megosztásra és kockázat csökkentése van szükség egyszerre, ami a decemberi javaslatokat illeti. Először is egy konkrét javaslat arról, hogy az európai stabilitási mechanizmusból hogyan nőhet ki egy európai monetáris alap. Meg kell erősíteni az intézményes beágyazottságot EU keretekben, átláthatóság, elszámoltathatóság és hatékonyság, ez nagyon fontos. Az EMF backstopot is jelentene az egységes bankszerelési rendszerre nézve. Még fontos megemlíteni, hogy a javaslatunk nem változtatja meg a költségvetési architektúrát a jelenlegi stabilitási mechanizmusban kényes egyensúlyt jelent ez eh, az évek során. Az elszámoltathatóság a nemzeti parlamentek felé és kormányok felé továbbra is megmarad. A második kezdeményezés egy olyan javaslat, amely azt jelenti, hogy az eh, a stabilitási koordinációt az EMU-ban be kell építeni a szerződések rendszerébe a költségvetési megállapodással együtt ezt az eszközt a szerződésben megfogalmazott módon kell integrálni. Az, hogy beépítjük a jogi keretek közé ezt a keretet, leegyszerűsíti a jogi keretet és csökkenti a kockázatokat. Ez csak az elszámoltathatóságot fogja erősíteni, az Európai Parlament és a parlamentek, nemzeti parlamentek szerepét erősíti ez. A költségvetési megállapodás a nemzeti eljárásokat kívánja segíteni, a költségvetési ágazatban, figyelembe véve a növekedési és stabilitási paktumot. Modernizálni kell a, a költségvetési államháztartási eljárásainkat is az új kihívások fényében. A 2020 utáni több éves pénzügyi kerettel kapcsolatosan is megkezdődött már a munka. Az EMU úti tervben először is egy új reform végrehajtási rendszert állapítottunk meg, eszközt, amely a nemzeti reformok összefogására irányul. Bemutatjuk majd a következő MFF keretében. Ezt a megközelítést már most tudjuk tesztelni a 2018-20-as időszakban azzal, hogy mozgósítjuk önkéntes alapon az Európai Struktúrális és Beruházási Alapoknak egy eh, részét. Eh, ehhez eh, a bizottság, ehhez a parlamentnek el kell fogadnia a vonatkozó javaslatot. Másodszor technikai támogatásra van szükség a tagállamok kérésére a technikai implementációban. 2018-20-ra nézve azt javasoljuk, hogy az újonnan kialakított strukturális támogatási programok költségvetését 80 millió euróval erősítsük meg a 134 millió eurón túlmenően, ami már most is rendelkezésre áll. Ez a program most kezdődik, 115 projektet támogat 15 tagállamban, és most ott tartunk, hogy az új projekteket válogatjuk ki ez évre. 2018-ra nézve több mint 20 tagállamban segítette, ötszörözte meg a rendelkezésre álló költségvetést ez a program. az, ahhoz, hogy az eurózóna jól létben éljen, konvergenciának kell lennie, ezt technikai támogatással lehet elérni az kérdéses ország kérésére. Ez azokra a térségekre irányul, ahol konvergenciára van szükség, közigazgatásban, az üzleti környezetben, a pénzügyi ágazatban, a termékek és munkerőpiacán. Először is az eurózóna fiskál, költségvetési stabilizációs programját indítottunk el, amely a nagy aszimmetrikus sokokra készíti fel a költségvetéseket. Ehhez gyorsan lehet a tagállami erőforrásokat mozgósítani, hogy ezek a, e, a nemzeti költségvetéseket kiegészítsék válsághelyzetben Ez a támogatás különböző forrásokból származik majd EU szinten, elsősorban hitelekről van szó. Konkrétabbá fogjuk tenni ezt az elképzelést egy jogszabályokatási javaslattal, a 2020 utáni több éves pénzügyi keret része lesz. A stabilizációs funkció a morális kockázatot stabilizálja egyértelmű hozzáférési kritériumokra lesz szükség, költségvetési pufferekre is. A bizottság a gazdasági és pénzügyi miniszter pozícióját is felvetette, megerősítve a gazdasági döntéshozatalt, és eh, a parlamenti felügyeletet is biztosítanánk. Nem sértve a nemzeti kompetenciákat, hölgyeim és uraim, kedves kollégák, az elnökségi jelentés óta hangsúlyozzuk a demokratikus legitimitást a gazdasági és költségvetési szakpolitikai koordinációban és az elmúlt tekintetében is. Intenzív konfir- együttműködést kívánunk kivenni a parlamentekkel, konzultálni a nemzeti parlamentekkel, ez is fontos szempont. Az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között nagyon fontos a kapcsolat az Európai Parlamenti Hét ideális megoldás arra, hogy finom hangoljuk az átláthatóságát és elszámoltathatóságát ennek a folyamatnak, és az intézményes keretekbe öntését. Nagyon fontos tehát ez a hónap. Remélem, hogy támogatásukat élvezhetjük majd. Köszönöm szépen. Thank you very much, Vice President Dombrovski. Köszönöm szépen, Dombrovski biztos úr. Az alelnök úr 10 óra 15-kor el kell, hogy hagyja a parlamentet, az Eurogrup egyik rendezvényére megy. Kérek mindenkit arra, hogy kettő percben szóljanak csak hozzá. A francia nemzetgyűlés pénzügyi bizottságnak elnökéhez. Köszönöm, elnök úr. Persze a rövid távú előrelépéseket ö, itt sok témához kapcsolhatjuk, hármat szeretnék kiemelni. Az első az, amit az alelnök úr is elmondott, hogy a kockázatokat valahogyan kezelni kell a bankszektorban. A tőkepiac uniformizálása révén az európai költségvetés túlságosan gyenge, túl merev, itt persze minden ország azonosság tudatát tiszteletben kell tartani, ugyanakkor egy sokkal szélesebb körű és nagyobb beavatkozási kapacitásra rendelkező költségvetésre van szükség. Aztán itt az adóügyi problémák az EU-n belül, különösen az euróövezeten belül, azt hiszem, hogy ez nagyon aggasztó. A digitális gazdaság adóztatása vet fel itt külön problémákat. A politikai döntések és a gazdasági döntések között szakadék tátong, ezt a parlamentjeinkben, országainkban minden nap megtapasztalhatjuk, még inkább az EU keretei között. Szeretném tehát tudni, hogy milyen valós, pontos, precíz ütemterv létezik az EU-n belül, hogy konkrét választ adjon erre a jelenségre, amely igencsak régóta fennáll, és azt hiszem, hogy igen, csak igazságtalan ez az európai gazdaság számára, és azt eredményezi, hogy egyes multik szinte semmiféle adót nem fizetnek az EU területén, vagy azon a területen, ahol az általuk termelt javakat fogyasztják. Paulo Galli következik az olasz képviselőház részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Az én parlamentem már jóvá hagyta a bizottság úgynevezett decemberi csomagját, annak a 99%-át jóvá hagytuk, és nagy örömmel hallgattam Dobroszki alelnök urat, aki Tajani elnök úr beszédét egy még egy szélesebb kontextusba helyezte. Egyetlen egy kérdéssel szeretnék foglalkozni. Több javaslat született Európában, nem hivatalnokok részéről arról, hogy kerüljön sor az államadóság átstruktúrálására nagyon nagy tiszteletet élvező emberek, mint például sajble volt német pénzügyminiszter úr is, tollából is származott egy anyag, azután német és francia közgazdászok is foglalkoztak a kérdéssel. Nos, ez pont az ellentétje, mint eh, amilyen címet adtunk ennek a mostani eh, szekcióülésnek, az ellenálló képesség, a reziliencia helyett, az ilyen javaslatok destabilizálnák az Európai Uniót. Az adósság eh, átstruktúrálása azt jelenteni, hogy mikor ennek a szabályt megteremtjük, akkor egy önbeteljesítő jóslat veszélyét idéznénk fel. Hiszen azt mondanánk, hogy mondjuk a holnap a kormánynak már nem kell a piacokról finanszíroznia a pénzügyi szükségleteit, ugye néhány országban ez előfordulhat, hogyha 50%-kal csökkentenék mondjuk az államadóságot bizonyos országban, ez nem csak ebben az országban okozna nagyon nagy feszültséget, hanem egész Európában. Tehát nem akarunk ilyen önbeteljesítő jóslatokat, eh, mint eh, amilyen a Promenade de Vie volt, eh, Sárközi és Merkel, együttesen ezzel hozzájárultak az euróövezet problémáinak a keletkezéséhez. És még valamit. Hogyha fontos európai vagy nemzeti hatóságok a következő napokban vagy hetekben nyilatkozatokat fognak tenni az automatikus adósságát struktúrálásáról, akkor Európa azt kockáztatja, hogy nagyon súlyosan ö, fog destabilizálódni. Nem tudom, hogy a Dovilli promenádon a Márkez Merkel és Sárközi sétája az hasonló, de nagyon komoly következmények lesznek. Papadimulis képviselő következik. Köszönöm, elnök úr, jobban mennek a dolgok az európai gazdaságban. Tisztelt Dombrovskis alelnök úr, itt az ideje annak, hogy elmélyítsük ezt a folyamatot, és egységesebbé váljon az Európai Monetáris és Gazdasági Unió. Ez még csak részleges jelenleg, a Monetáris Unió is, a Bankunió is, és a Gazdasági Unió is. Jobban el kell ezeket mélyíteni. Itt ezt az uniót tehát ki kell teljesíteni annak érdekében, hogy erősebb legyen a jövőben esetlegesen fellépő válságokkal szemben. Tehát most kell megerősíteni a tetőt jó idő esetén, mert később esetleg túl késő lesz. Aztán előre kell lépni az adőgyi harmonizáció területén is. Mindenki ismeri a Panama papers kapcsolatos jelenségeket, ezt a botrányt, amelyet újságírók fedeztek fel. A tagállamok és az európai intézmények nem voltak képesek felfedni ezt a botrányt. Több milliárd eurótól esünk el ennek az adóügyi csalásnak köszönhetően a gazdagok hajtják ezt végre, ez legálisnak tűnik, ugyanakkor erkölcstelen és igazságtalan is. Tehát adóügyi harmonizációra van szükség. Nem lehetséges, hogy mindenkinek saját adóügyi rendszere legyen fekete lyukakkal, mások megkárosításával. És így többet tehetünk, majd kevesebb pénzzel. Az elmúlt években nagyon nagy kívások merültek fel a bevándorlási válság, a terrorizmus elleni küzdelem, beruházás a kutatásba, a fejlesztésbe, növekedésbe. Teljes mértékben egyetértek a bolgár nemzetgyűlés elnökével, végezetül elnök úr. A kohézió védelméhez arra van szükség, hogy az EU-ból legtöbbet profitáló országok, mint Németország és Hollandia többel járuljanak hozzá az EU költségvetéséhez. Saját forrásokra van tehát szükség a Monti Bizottság javaslatai alapján. Denis Pál. A Dán parlament képviselője következik, és utána majd Dombrovski biztos úr reagál az elhangzottakra. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt lehetek. Ennek valóban nagyon örülök. Egy kicsit más, hogy kezdem a beszédemet. Én nagy híve vagyok az Európai Uniónak. Már gyerekként is nagyon sok EU-s országban jártam. Európa a demokráciát, a békét, az előrehaladást testesíti meg, <clears throat> de aggódom amiatt, hogy országok egy ország elhagyja az Európai Uniót, hogy sokan nem értenek egyet az Európai Unióval. Aggódom a projektünk miatt. Én hiszek a békében, a demokráciában, amit garantál az Európai Unió. És vannak, akik a szabadságjogok szabályokat nem eh, tartják be. Az Európai Uniónak tovább eh, kell haladnia. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk elérni, hogy az emberek több embert érdekeljen az Európai Unió, hogy többen higgyenek az EU-ban. De eh, nagyon pozitív az, hogy most erről konkrétan beszélünk. Dániában az elmúlt 15 éven több reformot hajtottunk végre, megemeltük a nyugdíjkorhatárt, ugalmasabbá tettük a munkaerőpiacot, és ez, ezzel, ennek pozitív hatása volt a, az állam finanszírozására a minden ország a saját házatáján vizsgálja meg, hogy hogyan tudják pozitív módon intézni a közpénzügyeket. Az Európai Unió pedig segíthet ebben a tagállamoknak. Mi is foglalkozunk az egyenlőtlenség problémájával Dániában, és meg persze kis ország vagyunk, de természetesen mindig szeretnénk jó elgondolásokkal, ötletekkel segíteni. Elsősorban azonban a saját feladatainkat akarjuk otthon megoldani. Dombrovskis, a elnök úr parancsolja. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt parlamenti képviselők! Mindenek előtt Köszönöm a támogatást, amit a bankunió és a tőkeunió megvalósításával kapcsolatban jeleztek. Az Európai Bizottságnál mi azt gondoljuk, hogy egy kézzelfogható eredményeket viszonylag hamar már sikerül elérnünk. Ami a döntéshozatal ütemezésének a kérdését illeti, a gazdaság és monetáris unió erősítése kapcsán van több mérföldkő, így például a márciusi EU csúcs találkozó, azután a júniusi csúcs találkozó. Addigra már szeretnénk, ha megállapodások is születnének a decemberi csomagról, aminek a célja a, az elmélyítése a GMO-nak. 2000 2019-ben pedig majd Európa jövőjéről fogunk a csúcs találkozón következtetéseket elfogadni ami a román elnökség alatt. Tehát nagyon fontos hónapok állnak előttünk. Elhangzott egy másik kérdés az EU költségvetésének a prioritásairól, illetve méretéről. Nos, valóban, ahogyan tudják, a közelmúltban az Európai Bizottság eh, javasolt azt, hogy eh, legyen egy vita a következő MFF eh, keretében a hozzájárulásokról is, hiszen nagyon nagy kihívásokkal állunk szemben. Itt van a Brexit, ami egy elég jelentős lyukat üt az EU költségvetésébe. Ezért a hagyományostól eltérően kell eh, most eh, már beszélnünk az EU költségvetésről, amikor így korábban azt mondtuk, hogy a eh, GNI maximum 1%-a lehet az EU költségvetés, most látjuk, hogy ennél több kell, hogy legyen, mert vannak új prioritások, át kell alakítani a, jelen, a kiadások jelenlegi struktúráját, és egy nagyobb EU-s költségvetésre van szükség. Ezen dolgozik az, EU, az Európai Bizottság. Azután a saját forrásokról is folyik a vita, különböző javaslatok dolgozunk ki, vannak új elgondolások arról, hogy honnan lehetne új saját forrásokat biztosítani az unió számára. Ami az államadóság automatikus struktúrálását illeti, ha megnézzük a bizottság javaslatait, akkor látják, hogy a bizottság nem javasol egy ilyen mechanizmust. Természetesen tudjuk, hogy zajlik egy ilyen vita, és úgy gondoljuk, hogy ezzel a vitával nagyon óvatosan kell bánnunk, hogy nehogy alássuk a pénzügyi stabilitást és tisztában kell lenni az esetleges negatív hatásokkal is, hiszen a célunk a reziliencia, az EU ellenálló képességének az erősítése. Egy másik kérdés, az adózás. Több hozzászóló is foglalkozott ezzel a kérdéssel. A e, bizottság teljesen egyetért azzal, hogy sok feladat az adózás terén. Már jelentős előre haladást sikerült elérnünk az elmúlt néhány évben. A, ez, adóelkerülés ellen irányelvet megerősítettük, azután a információ cseréjét cserére vonatkozó megállapodást EU-s tagállamok és harmadik országok között szintén jogszabályba foglaltuk, az OECD, BEPS, a adóalap erózió és profitált helyezés kezdeményezésével is foglalkoztuk, az áfa csalások, illetve nemzetközi áfa csalások elleni küzdelmet is egy jogszabályjavaslattal próbáljuk erősíteni, ami mi szerint közé kell tenni az adott országokban keletkezett nyeresség mértékét. Foglalkozni fogunk a digitális adózás kérdésével, illetve hát a társasági adózás keretében a digitalizációról. Nagyon intenzív tehát az agenda, nagyon sok területen dolgozunk az adózással kapcsolatban. A font, legfontosabb az, hogy ott fizessenek a vállalatok adót, ahol a tényleges gazdasági tevékenység zajlik. És végezetül köszönöm mindenkinek, amit elmondott, eh, azzal kapcsolatban, hogy erősíteni kell a tagállamok eh, eh, és a nemzeti parlamentek, nemzeti kormányok szerepét is, ahhoz, hogy megalapozott legyen a monetáris és a fiskális politika a tagállamokban. Mi szeretnénk javítani a gazdasági és monetáris unió intézményi rendszerét, de ez nem helyettesítheti a jó nemzeti szintű gazdasági, vagy monetáris és fiskális politikát. Köszönöm szépen, Dombrovskis biztos úr, és még hároman szólnak fel a kávé szünet előtt. Az első is asszony Horvátországból. Köszönöm szépen a figyelmüket. A gazdaság és monetáris útja nagyon fontos Horvátország számára. Horvátország még nem tagja az eurozónának. Plenkovics miniszterelnök úr, amikor itt felszólalt az Európai Parlamentben, rámutatott arra, hogy stratégiai cél Horvátország számára a csatlakozás az euróövezethez. A Horvát Nemzeti Bank kidolgozott egy stratégiát az euró bevezetéséről, folyik a vita Horvátországban, minden polgárok részt vesznek ezekben a vitákban. A cél az, hogy mindesek előtt meghatározzuk, milyen előnyökkel jár a horvátok számára, ha bevezetjük az eurót. Már teljesítjük az eurozónázból a csatlakozás feltételeit, és ezért is nagyon fontos az a javaslat, aminek a célja a GMO elmélyítése és az, hogy létrejön egy európai valuta alap, és egy nagyon fontos célkitűzés, strukturális reformok támogatásával együtt, pénzügyi támogatást kapnak a tagállamok, akik be akarják vezetni az eurót, hogy tudják teljesíteni az eurozónába való belépés feltételeit és kritériumait. A strukturális reformokat is segíti az EU, a túlzó deficit eljárást megszüntették Horvátországgal szemmel 2017-ben. Most zajlik a jelenleg zajlik a reformprogramunk, konvergencia jegyében küzdünk a gazdasági egyensúlytalanságok ellen. Egy kísérleti szakaszban vagyunk még 2020-ig az új támogatási mechanizmus kapcsán, ami lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az gazdas, hogy a strukturális és beruházási a stratégiai beruházási alapokból kapott pénzügyi támogatásokat a lehető legoptimálisabban használják fel. The next speaker is Mr. Pavo Arimaki. Köszönöm szépen, Pavo Aromaki úr következik a Finn parlament képviseletében, tessék. Micro, legyen kedves. Yes. Puhemies Tajani nosti esiin sen, että kansalaisten... Tisztelt elnök úr, a polgárok hite az Európai Unióban nagyon fontos és az elmúlt években, a gazdasági válság időszakában nagyon megingott ez a hit. Ez érvényes az eu de a nemzeti parlamentekre is. Az emberek szenvednek a munkanélküliségtől, a megszorításoktól, és ez természetesen ahhoz vezet, hogy megint a bizalom. Ha az Európai Unió meg akarja erősíteni ezt a bizalmat, akkor fontos kérdésekkel kell foglalkoznia, így például az Európai Központi Bank szerepével a foglalkoztatás erősítésében, az Európai Központi Bank szerepe eddig inkább kedvezőtlen volt. Alig szersékra a foglalkoztatása csupán a gazdasági növekedést helyezi előtérbe. Aztán felmerül a gazdaságpolitika kérdése az EU-ban. Az alacsony jövedelmű emberek helyzete egyre rosszabb, ezt javítani kell. Különösen Finnországban az a helyzet, hogy az adókat ugyan csökkentették, Ugyanakkor a társadalom sérülékenyebb részei számára a szolgáltatások is csökkentek, tehát az adók 3%-kal csökkentek, ugyanakkor a nyugdíjakat is csökkentették. Itt az adóügyi dömping, a bérdömping, a szociális dömping is felmerül, LuxLeaks, Panama Papers és hasonlók. Az illegális adó elkerülés létezik, ugyanakkor egy, egyfajta legális adókikerülés jelensége is létezik az EU-ban. Az EU-ban ezt nem lehet tartósan tűrni, ezt a jelenséget. A tagállamok ezt bizonyosan nem tudják kezelni, hogyha a vállalati adózás területén zajlik a versengés, és Dombrovskis uh, úr már néhány jó javaslattal élt e tekintetben, különösen a társasági adó tekintetében. Köszönöm szépen. Következik Krisztos Stekuras úr a görög parlament képviseletében. Tessék, köszönöm szépen. A kompromisszumok a magas szociális költség vezették ki fokozatosan az EU-t a válságból, de még mindig fontos kihívások állnak előttünk, magas munkanélküliség, eladósodottság, demográfiai probléma, menekültválság, külső belső biztonság, Brexit, pénzügyi biztonság, a monetáris politika iránya. A kollektív válasz Válasz az ellenálló képesebb és versenyképesebb Európa fokozott szolidaritással. Strengthening EMU. Better... Az EMU elmélyítésével és megerősítésével jobb gazdasági koordinációval, jobb eszközökkel, erőforrásokkal, konkrét szabályokkal, hosszú távú gazdasági gazdaságirányításra nézve. Mire van szüksége? felelősségteljes költségvetési politikák végrehajtására, figyelembe véve a gazdasági ciklusokat. Reális költségvetési célokat kell elfogadni, a köz, az államháztartások számára reális célokat kitűzni. Végre kell hajtani köz, következetes strukturális reformokat, javítva az versenyképességeket, csökkenteni kell a gazdasági eltéréseket, véglegesíteni a banki uniót, és elősegíteni a tőke piacok unióját, javítva a likviditást. Az ESM-et eh, európai monetáris alappá kell átalakítani, költségvetési stabilitási mechanizmus legyen ez, megfelelő kölcsönzési, kapa- hitelezési kapacitással megfelelő pénzügyi eszközökkel. Köszönöm. Thank you very much. The next speaker. Köszönöm szépen. Gabriela Credo következik. A román szenátust képviseli. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves barátaim. Még nincsen egységes valuta Európában, csak egy közös valuta egy térségben, ahol nagyok a különbségek az országok között, egyfajta pufferként működik ez. A közös fizetőeszköz működhetne, hogyha ezeket a különbségeket csökkentjük következetes kohéziós és konvergencia politikákkal. Paradigmaváltás történik szolidaritás felől az állami felelősségvállalás felé de az állami felelősvállalás nem lehet jelentősebb, mint a beavatkozási lehetősége és az eredmények ellenőrzésére vonatkozó e- lehetősége. A tagállamok az hatásköreiket már átadták részben, megfelelő európai beavatkozási eszközökre van szükség, szolidaritási eszközeink még mindig gyengék, a közös kockázatok megosztása, amelyek az egységes piachoz kapcsolódnak, még mindig nem működik, nyugtalanító elképzeléseket osztanak meg. A, egy közgazdászok egy csoportja európai kötvényeket akar, CDO-kat és hasonló eszközöket junior és senior színek, szintekkel, amelyek a gazdasági válságot okozták. Úgy látszik, a fegyelem értelmezése nagyon gyenge. a Maastricht kritériumokat komolyan kell venni. A válság is megmutatta, hogy azok az államok, amelyek figyelembe vették ezeket a kritériumokat, komolyan vették őket, méltatlanul kellett, hogy fizessenek a, a nehézségekért, mint Spanyolország és Írország, akik a szigorú kritériumokat nem tartották be, könnyebben megküzdöttek a válsággal. Ez is bizonyítja, hogy rossz politikákat alkalmazunk. A költségvetési egyensúly sokkal fontosabb. Egyik állam többlete, a másik deficite. Az állami szférára nagyobb figyelmet kell fordítani Ezt korábban is láttuk már, hogy ezek a tényezők vezetnek a válsághoz. Köszönöm. The last speaker before the coffee break. Még mielőtt kávészünetet tartanánk, Skopasek urat hallgassuk meg a Cseh Köztársaságból. Tessék. A tématom és setkání jsou návrhy na to. Köszönöm szépen. Ma olyan javaslatokról tárgyalunk, amelyek az eurozóna megerősítéséről szólnak, illetve az eurózóna stabilizálásáról. Attól tartok azonban, hogy nagyon sok javaslat csak növeli a, az erkölcsi kockázatot. Tanúi voltunk annak, hogyan oszlott két részre az eurozóna. Vannak országok, ahol jól működik a, az államháztartás, másoknál nem működik és amikor a problémák felmerültek, a jól működő országok kellett, hogy segítsenek a bajba jutott országokon. Ez volt az első erkölcsi kockázat, amit az eurozónában tapasztaltunk. Azt is látjuk, hogy a bankunió milyen kockázatot jelent. A bankok közötti kockázat megosztás csak azt jelenti, hogy a betétesek számára kockázatot jelent, hogy esetleg más országokat kell kimenteni, megmenteni, ahol nem felelősségteljes a gazdálkodás. A cseh köztársaságban a banki ágazat stabil, restruktúrálást is végeztünk a cseh állampolgárok költségére, tehát mi magunk megküzdöttünk a problémáinkkal. Úgy gondolom, hogy ezek a problémák különböző országokat különböző módon érintenek, a kétsebességes Európa egyáltalán nem rossz elképzelés. Azt látjuk ma, hogy a különböző európai országokban az integráció szintje is eltér. Ami az adóharmonizációt illeti, nem gondolom, hogy ez jó elképzelés az Európai Unióban. Mindig lesznek olyan országok, amelyek megpróbálják az alacsonyabb adókkal megpróbálnak előnyt teremteni maguk számára, mások pedig újraelosztást kívánnak az adórendszerrel létrehozni, tehát ő számukra magasabb adó kulcsok alkalmasak. Ezt a választást meg kell adni az országoknak, de azt gondolom, hogy a növekedési helyzet javítani fog ezen a helyzeten is. Köszönöm szépen. A többiek, akik szólásra jelentkeztek, a következő panel során juthatnak szóra, következzék a kávészünet, és 11 órakor folytatjuk a munkát, továbbra is itt a plenáris ülésteremben, a parlamentek szerepéről a MESZ és az FME kapcsán. Köszönöm mindenkinek jó munkát! Yeah. Szóval,

volt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 the mic. Gentlemen, please be so kind to take your seats. Because coffee break is always the most important. Kedves kollégák, tudom, hogy a napi rend egyik legfontosabb pontja a kávészünet, és nagyon jó lehetőség a kapcsolatok építésére, de szeretnénk visszatérni a fő feladatainkra. Még egyszer szeretném üdvözölni a nemzeti parlamentektől delegált képviselőket, a saját európai képviselőinket, és hogyha megengedik, akkor lengyel nyelvre fogok váltani. Hölgyeim és uraim! A találkozónk, ez a plenáris ülés a, az aktuális megoldásokra koncentrál az Európai Stabilitási Mechanizmus vonatkozásában a parlament, a bizottság és a tanács dolgozik az ISM-en. Itt arról van szó, hogy nagyobb biztonság teremtődjék a gazdaságban, stabilabb, fenntarthatóbb gazdasági növekedés elérése érdekében. Most arról van szó, hogy hogyan tudnak részt venni a nemzeti parlamentek ebben a folyamatban a jogi aktusok segítségével. Hogy milyen nemzeti megoldásokat lehet figyelembe venni ennek folyamán. És aztán a mai napirendi pontok közül az egyik legfontosabb az ESM, az Európai Stabilitási Mechanizmus. Természetesen a monetáris unióról is szó van, a stabilitási mechanizmusról, illetve az európai jogról. Fontos a nemzeti parlamentek véleményét meghallgatni, hiszen így közelebb kerülhetünk a polgárokhoz a polgárok képviselete a feladat az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamenti képviselőknek egyaránt. Körülbelül másfél órányi időnk van. Szeretném röviden elmondani, hogy hogyan is zajlik a szólásra jelentkezés. Megpróbálok gondoskodni arról, hogy a lehető legtöbb nemzeti parlamenti képviselő szóhoz juthasson, de az időnk korlátozott. Hogy sokan szólhassanak, ezért azt a kérést intézem önökhöz, hogy tartsák magukat a felszólás időhöz, azt ne lépjék túl. Két egyes esetekben három percet tudok adni felszólalónként. Két nemzeti parlamenti képviselőt, egy európai parlamenti képviselő követ majd a felszólalók sorrendjében. A falon lévő óra mutatja önöknek a hozzászólási időt, és ha azt látják, hogy már az idő, idejük végére vége felé járnak, akkor kérem, hogy rövidítsék le a mondandójukat. Felosztottuk a feladatokat Stojanova asszonyal a bolgár elnökség nevében van itt ő, jó magam pedig az Európai Parlament alelnöke vagyok, és a nemzeti parlamentekkel való együttműködés felelőse is egyben. Galtieri úr, kap meg, kapja meg most a szót, ezzel meg is kezdjük a munkát. de ezelőtt még Stojanova asszony kap szót. Köszönöm szépen. Üdvözlöm a parlament alelnökét, miniszter úr önt is, és a kollégákat. Mind az EP, mind pedig a nemzeti parlamentek képviselőit. 11 éve vagyunk az európai családtagja. A bolgár elnökség most kezdődik meg. Szeretnénk az erősebb és demokratikusabb Európai Unióért dolgozni, az Unió és az EMO elmélyítésén munkálkodunk. Nem akarjuk, hogy ennek azok a tagállamok fizessék meg az árát, amelyek az eurozónán kívül esnek. Megtiszteltetés számomra, hogy társelnöke lehetek ennek az ülésnek, amelynek elsősorban az a témája, hogy hogyan állunk át az európai stabilitási mechanizmusról az európai monetáris alapra, és hogy mi a parlamentek szerepe ebben az átállásban. A stabilitási mechanizmus nagyon fontos eszköz volt a válság során, mivel további pénzügyi támogatást jelentett az eurozóna tagjai számára, akik nehézséggel találkoztak, és most ez a mechanizmus átalakul, monetáris alap lesz belőle. Az EU zónán kívüli tagállamoknak is fontos együttműködniük ezzel a mechanizmussal. A, az eurozóna költségvetési kapacitásának figyelembevételével az európai monetáris alapnak megfelelő hitelezési és hitelfelvételi kapacitásra van szüksége és egyértelmű mandátumra. Éppen ezért a monetáris alap intézményesítéséről fogunk beszélni, illetve arról, hogy az Európai Parlamentnek és a nemzeti parlamenteknek erősebb szerepet kell adni ebben az összefüggésben a parlamenti felügyelet tekintetében. A parlamenti felügyelet kapacitása lehetőséget ad az Európai Parlamentnek és a nemzeti parlamenteknek, hogy jelentős szerepet játszanak az Európai Unió gazdaságirányításában. Különösen hangsúlyoznunk kell az arányosságot és a szubszidiaritást. Nagyon érdekes az önök általános észrevételeit is meghallgatni a témában. Az Európa jövőjéről szóló vitában, általános vitában ez is nagyon fontos lesz. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy az önök észrevételeit majd meghallgatjuk Liberecki úr elnökletével. Először hallgassuk meg a panel előadóit. Az első Gotyeri úr, ő a gazdasági és pénzügyi ügyek szakbizottságának elnöke a parlamentben. That, uh... Köszönöm, elnök úr. Teljesen nyilvánvaló, hogy a válságkezelési kapacitás kiépítése fontos része egy jobban működő gazdasági és monetáris uniónak. Ebből a szempontból üdvözöljük a tanácsi rendeletet, ami szerint létre kell hozni egy európai valuta alapot. Tulajdonképpen az új ESM neve kicsit félrevezető, mert a feladatának semmi köze a monetáris politikához, ez ugyanis az EKB kizárólagos kompetenciája, és az nemzetközi valuta alaphoz sincs köze. A bizottság azt javasolja, hogy maradjon meg a jelenlegi pénzügyi stabilitást támogató funkció, és amellett a hitelintézetek közvetlen feltőkítése funkció is. Tehát talán megmaradhatna a jelenlegi név, vagy lehetne Európai Stabilitási Alap az új név. De persze nem ez a döntő kérdés, az elnevezés. A bizottság javaslata mintha az ESM szerződést akarná intézményesen javítani. Ekközben a gazdaságpolitikai koordináció és a többoldalú pénzügyi felügyeleti funkció került az előtérbe. Viszont vannak, van olyan eleme, ami nem csak hogy illegális az alapszerződés értelmében, ugyanis az ESM-et nem lehet felruházni a makrogazdasági felügyeleti funkcióval, amit mondjuk az IMF negyedik cikke szerint a konzultáció címsző alatt elvégezze. Egy mély át, szerkezeti átalakítást, mint lehetőséget is kizár a jogszabály, mert ez befolyásolja hátrányosan a pénzügyi stabilitást, és az ESM szerződés az alapszerződés 61. cikkében foglalt funkciójával sincs összhangban. Ebben az esetben politikusok és a központi bankárok most úgy tűnik tisztában vannak azzal, hogy mik azok a tényezők, amik befolyásolják a pénzügyi stabilitást. Örülök Bruno Le Maire, francia pénzügyi miniszter nyilatkozatának, hogy itt ez itt egy, ez egy red line, ez egy vörös vonal, amit nem lehet átlépni. Amivel most szeretnék foglalkozni a bizottsági javaslatból, az az, hogy az új ESM hogyan illeszkedik majd az Európai Unió működéséről szóló szerződés értelmében az új jogszabályi környezetben. Intézményi koherenciát és a kormányzati struktúrák hatékonyságát kell biztosítani. És így kell, meg itt, e, ekközben e meg kell nyitni a lehetőséget, hogy az ESM új feladatokat lásson el, amikor integrálódott e, e, az EU-ba. A, a szerződésekbe történő integrálása az ESM-nek könnyebbé teszi azt, hogy az EU költségvetés kapcsán például egy backstop mechanizmust működtethessünk. Ami a parlamentek szerepét illeti, hiszen ez a tulajdonképpen egy témánk, érdemes megjegyezni, hogy a harmadik cikk alapján történő eljárásra kerül sor, ami bevonja az Európai Parlamentet és a nemzeti parlamenteket is a folyamatba, és biztosítja a szükséges transzparenciát és elszámoltathatóságot az európai és a nemzeti parlamentek felé is. A bizottsági javaslat harmadik és hatodik cikke olyan rendelkezéseket léptet be, amik biztosítják az elszámoltathatóságot a parlamentek felé, amikor az ESM vagy az e EMF ugye köteles lesz jelentést készíteni a, az EP, a tanács, illetve a nemzeti parlamentek felé is, és ezek a parlamentek írásban kérdéseket tehetnek fel, és kérhetik, hogy az ügyvezető igazgató jelenjen meg a parlamentek előtt a tagállamok az úgynevezett flexibilitási záradék értelmében, hogy egyhangban kell, hogy döntsenek, a parlamentnek pedig beleegyezési joga van. Vannak, akik úgy gondolják, hogy egyfajta erőfitoktatásra tesz ez lehetőséget az Európai Parlament számára, de ez nem így van. Mert valamennyien tudjuk, hogy az ESM-ben lévő eszközöket a tagállamok kapják, ezért célszerűbb, hogyha a nemzeti kormányok döntő szerepet játszanak ennek a, az ESM-nek a működtetésében. Összhangban az új német kormány kormánykoalíció programjával ugye itt kijelentik, hogy az ESM-et integrálni kell az uniós jogba. Mi támogatjuk a bizottság javaslatát, egy döntő lépést eh, kell tenni előre az EU gazdasági kormányzási keretek eh, kiteljesítése felé. Köszönöm szépen. Most pedig szeretném megadni a szót, eh, és köszönöm Galtieri úrnak, amit elmondott. Most megadnám a szót a következő keynote speakerünknek, fő előadónknak, Norbert Brackmann úrnak, aki a Német Bundestag Szövetségi Parlament Költségvetési Bizottságának a tagja. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Hogy milyen szerepet játszanak a parlamentek, nos, csak három pontra korlátoznám az erre adandó válaszomat. A bizottság abból indul ki, hogy a 2017. december 6-i javaslataikat módosítás nélkül be lehet építeni az EU jogba. Ez majd magában problematikus. Ezzel az EU bizottsága ugyanis túllépi a, az egyedi minden jogszabályra megkövetelt felhatalmazás elvét. Ugye 800 millió euró befizetése az elszembe, és 500 milliárd euró kifizetési kapacitás, az nem egy korlátozott egyedi felhatalmazás, hanem az eurozóna, mint egész eh, ennek a megmentését lehetővé eh, tevő konstrukció. Eh, élénk a vita, jogi bizottságok vitatkoznak a kérdésen, és ezt megállapították, hogy a 362-es cikk nem lehet ennek jogalapja. Európa és a Valuta Unió két külön jogrendű féllé bomolhat fel, hogyha ez így valósul meg. De mi ennek az alternatívája? Ah, hogyha az ESM-et egyfajta olyan alappá akarjuk átalakítani, ami nem eredményez kétsebességi Európát, aminek a nem eurótag, euróvezeti tag országok nem részesei. Itt a szerződés módosítására van szükség. Minden nemzeti parlament tudatosan és aktívan részt kell, hogy vegyen abban a folyamatban, amivel az ISM-et átalakítjuk egyfajta európai valuta alappá. Egy ö, olyan hatalmas ö, intézmény, mint ami lesz majd az EMF, aminek nagyobb a pénzügyi kapacitása, mint az EU-s költségvetésé, ami átveszi majd az egész európai szanálási alapot, most megfelelő jogalappal lehet csak létrehozni egy ilyen konstrukciót. Máskülönben ez 2019 utáni helyzetet nagyon rontani fogja, mert az emberek nem tudják ezt elfogadni, és nem tudom elképzelni, hogy a nemzeti parlamentek ezt el tudnák fogadni. Én csak a német parlament nevében szólhatok, mi mindenképpen ragaszkodunk ahhoz, hogy aktívan részt vegyünk ebben a folyamatban. Másodszorban az Európai Bizottság azon reményem, hogy a tagállamok készen lesznek arra, hogy jelentős hatásköröket adják, adjanak át az európai szintnek, és a nemzeti parlamentekkel szembeni elszámolhatósággal megelégednek, hát ez, ez csak homokra épül. Itt esetleges utólagos hitel feltételek esetén ez csak célhoz kötötten lehet megvalósítani az Európai Uniós költségvetésen kívül. Németország 2017-ben jelentette ki először, hogy az ESM, az Európai Szanálási Alap működése kapcsán a, a legfontosabb felelős intézmény kell, hogy legyen, de hát végső soron nem az alap, hanem a tagállamok viselik a pénzügyi felelősséget. Ezért a kormányok és a nemzeti parlamentek kell, hogy az új EMF-be befizetett források fölött őrködjenek. Az ESM kormányzatomnácsában a lévő német tag a német parlament felét is tartozik elszámolási eh, kötelezettséggel, tehát nem vehet részt döntésben, anélkül, hogy a német parlament ezt megelőzően jóvá hagyta volna. Az ESM-mel kapcsolatos döntésével ezt a német legfelsőbb bíróság, vagy az alkotmánybíróság is megerősítette, és egy német kormány eh, sem bújhat ki ezen legitimációs kényszer alól, ami a ugye rontaná a német költségvetési intézmények hatáskörét. Az tehát a kormányzó tanács és ilyen módon a tagállamok döntése nélkül nem lehet, hogy döntéseket hozzon majd ez az új EMF. Harmadsorban Németország nem akarja megakadályozni az ESM átalakítását EMF-é, ugyanis mi ebben egy esélyt látunk. Ez az új európai valuta vagy monetáris alap jobban tudja majd megvizsgálni a pénzügyi stabilitást fenyegető tényezőket, és hamarabb közbe tud avatkozni. Az Európai Valutalap, az EMF a tagállamok kiigazítási programjai kapcsán helyettesítheti majd a jelenlegi trojkát, aminek a tagja az IMF és az Európai Központi Bank. Viszont az új EMF egy önálló európai intézményé kell, hogy váljon, nem, ne tartozzon a bizottság alá, hanem a mellett működjön, ugyanúgy, mint az Európai Központi Bank, vagy az Európai Beruházási Bank. Csak egy ilyen független intézmény lehet illetékes a költségvetés felügyeletéhez, és befolyásolhatja a nemzeti parlamenteket. A döntést végül biztos, hogy az Európai Tanács kell, hogy meghozza. De egy ilyen konstrukció esetében legalábbis az világos kell, hogy legyen, hogy hol van vége az előítélet mentes elemzésnek, és hol kezdődik a politikai felelősség. Köszönöm szépen. Most pedig Albuquerque asszonynak szeretném megadni a szót, aki a Portugál Parlament Európai Ügyek Szakbizottságának tagja. Albuquerque asszony. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó napot kívánok mindenkinek. De Ezen vita során fontos emlékeztetni arra, hogy a pénzügyi válság, amely 2007-ben kezdődött, átalakult az államadóság válsággá, és ezt követően egy szociális és gazdasági válsággá, amely nagyon súlyosan érintett több európai országot az euróvezeten belül és azon kívül. Ez volt az első nagy válság a monetár, az egységes valuta megteremtése óta. Ugye már léteztek sérülékenységek az euró megteremtése idején is, és ez most növekedett a válság nyomás alatt különböző fejleményeket tapasztalhattunk meg Európában. Különböző válaszokat adtak a válságra, és próbálták az eredeti hiányosságokat megszüntetni akik mindig Európa tétlenségét károsztatják, az elmúlt években tanúbizonyságot nyertek arról, hogy nagyon sokat vagyunk képesek megtenni. Persze nehézségek felmerültek. Az első panel során ugye elhangzottak politikai víziók, specifikus problémák, amelyek az Európai Unión belüli egyenlőtlenségekből adódnak tény az, hogy újabban jobbak az eredmények, és láthatjuk, hogy jobb eredményt érünk el, ha gyorsan tudunk beavatkozni. Ugyanakkor még sok a tennivaló. Javítani kell a megoldásokat, amelyeket eddig találtunk. A bizottság tiszteletben tartotta kötelezettségvállalásait, javaslatokkal állt elő, és a politikai vezetők célokat határoztak meg a politikai agendában. Meglátjuk, hogy ezeket sikerül-e elérni. A politikai szendék az, hogy elmozduljunk ebben az irányban. Az európai stratégia szabályokon, intézményeken alapul, és a demokratikus ellenző, ellenőrzés az elszámoltathatóság elvein az európai polgárokkal szemben. Ugye most az európai stabilitási mechanizmus európai monetáris alapjával való átalakításáról beszélünk. Ugye itt a név esetleg félrevezető lehet, de a szándék mindenképpen az, hogy egy válság megoldó mechanizmust egy sokkal szilárdabb és demokratikusan jobban ellenőrzött eljárásra alakítsunk át. Szeretném kiemelni az új hatáskörök között a közös backstop szerepét, ez központi elem az Európai Bankunió kiteljesítése irányában, noha még nem ez az egyetlen, ami hiányzik. Egyetértek abban, hogy a Bankunió projektje úgy született, hogy reagáltunk a katasztrófákra, illetve azon elemekre, amelyek végül a válsághoz vezettek. Az eurócsoportban, az ECOFIN-en is sokat beszéltek a bankunióról. Itt kezdettektől megtapasztalhattuk, hogy fontos a kockázatok megosztása. Ez a mechanizmus a kockázatok megosztásához, csökkentéséhez vezet. Központi szinten hozott dönt fizetések mindenképpen az adófizetők támogatását kell, hogy élvezzék, és ez egy probléma még jelenleg. A backstop elem, illetve az európai stabilitási mechanizmus fontos szakaszok ezen az úton. Itt mindenféleképpen közös betétbiztosítási alapot is létre kell hozni, Láthattuk már 2012-ben, 13-ban az emelet szóló érveket. Nem kell ahhoz új válság, hogy nyomás alatt lépjünk előre, és a bankunió ezen pillérét is beteljesítsük. Ami a parlamentek részvételét illeti, úgy vélem, hogy az Európai Bizottság javaslata kiegyensúlyozott e tekintetben, aktívabb szerepet szán az Európai Parlamentnek, amely mindannyiunkat képviseli, Ugyanakkor sok minden, ami a polgárok bevonására, részvételére vonatkozik, azt a saját országokban, tagállamokban kell kialakítani, hiszen a kormányok részt vesznek a vitában, a kormányok képviselői, és kötelességük, hogy parlamentjeik, polgáraik előtt beszámoljanak a történtekről, megvédjék álláspontjukat, kifejtsék azt, Fontos nem megfeledkezni erről az alapvető szereplől. Az európai országokban gyakran láthatunk olyan kormányokat, amelyek az Európai Unióra mutogatnak, azt vádolják polgáraik előtt. És ez valóban rontja az EU hitelességét. Az európai kormányfők, államfők feladata, hogy nemzeti parlamentjeik előtt kifejtsék érveiket. Fontos a nemzeti parlamentek bevonása, hiszen ezek demokratikusan megválasztott szervek, és a kormányfőknek be kell számolniuk tevékenységükről nemzeti parlamentjeiknek is. Folytatjuk ezt az utat, persze nehézségek még felmerülnek, de ne felejtkezzünk meg arról, hogy noha meghaladtuk a válság legsúlyosabb szakaszait, még mindig sok tennivaló vár ránk, hogy elkerüljük a jövőbeli válságokat. És nem szabad beásnunk magunkat bizonyos álláspontokba, ami a legsérülékenyebbeket segíti közülünk, az az egész Európát segíti egyben. Köszönöm. Благодаря ви, госпожо Uh, Köszönöm szépen. Albuquerque asszony. Uh, a Most Liberacki úrnak adom meg a szót. Kérem, hogy vezesse le a most következő vitát. Köszönöm, Szajanova asszony. Emlékeztetném önöket, hogy egy ilyen uh, rózsaszín formulát töltsenek ki, és nyújtsák be nekünk, hiszen nagyon fontos pillanat érkezett el. A téma az elsőmről az elmefre való átállás. Mi legyen a parlamentek szerepe ebben? A bevezető beszédet Roberto Mont mondja el, aztán, tor- aztán válaszokat fogunk hallani Blackman úrtól például, illetve a Körke asszonytól is. A nem az a kérdés, hogy ezt megtegyük-e, hanem hogy hogyan, hogyha sikerre pályázunk, úgyhogy nagyon fontos, hogy jól készüljünk fel. Invite kindly, Madame Szeretném eh, Fabian Keller eh, asszonyt szólásra szólítani, aki a francia parlament képviselője. Dans, euh, Köszönöm, Liberácki elnök úr, hogy megadta nekem a szót. Két gondolat, ha megengedik a pénzügyi szakbizottság tagjaként a francia szenátusban fogalmazom meg ezeket. Az első az euróövezet témáját érinti, és azt az igényt, hogy elmélyítsük a gazdaságpolitikák koordinációját az euróövezetben, ugyanakkor tiszteletben tartván Stojanova alelnök asszony azon országokat, amelyek még nem részesei ennek az övezetnek. Szeretném feltenni a kérdést, hogy nem lenne vajon jobb, nagyon világosan támogatni egy euró övezeti költségvetés létrehozását, egy autonóm költségvetésről van szó, egy költségvetési vonalon túlmenően. A második gondolat elnök úr emlékeztetett arra az imént, hogy ez a panel az Európai Parlament szerepére összpontosít. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, és kollégáinkkal találkozhatunk. Én harmadik alkalommal veszek részt ezen találkozón. Ugyanakkor szeretném elmondani, hogy szerintem gyakrabban kellene találkoznunk, mert ez a koordináció elengedhetetlen a nemzeti gazdaságpolitikák, illetve az európai szintű szakpolitikák tekintetében, és itt felmerül a védelem kérdése, és hogy hogyan lehet az európai szakpolitikákat megmagyarázni, kifejteni, amelyről Albert Körke asszony is szólt, hiszen ezen európai stratégiák a mi stratégiáink is egyben. Ezért szeretnék szót emelni az euró övezet parlamentje létrehozása mellett nem új parlamentet jelentene ez, hanem delegációkat hasonlóképpen a mai naphoz. Az Európai Parlament tagjai, az Európai Bizottsági tagok és a nemzeti parlamentek tagjai vennének ebben részt. És Strasburgi polgármesterként azt amellett emelnék szót, hogy ezen parlament üléseit Strasbourg városában, az Európai Parlament ottani épületeiben tartsák. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen ezt a, a nagyon egyértelmű állásfoglalást. Ez jó kiindulási pont. Következő felszólalónk Margarita Marons aki a portugál képviselő házban az Európai Ügyek Bizottságának alelnöke. Köszönöm, elnök úr. Az elhangzott beszéd már bemutatta ezt a kérdést. Ugye két perc alatt nehéz ezt részletesen kifejteni, egy világos nyilatkozatot szeretnék tenni fontos az euróvezet nagyobb fokú koordinációja. Ez ugye a gazdaságirányítást jelenti, amely demokratikus jellegű kell, hogy legyen, demokratikus ellenőrzés mellett kell ezt lefolytatni. Ez a kiinduló pont ahhoz, hogy elgondolkodjunk az európai stabilitási mechanizmus európai monetáris alappá való átalakításán. Tehát a demokratikus ellenőrzés elve világosan kapcsolódik ehhez az átalakításhoz. Az Európai Monetáris Alap felé való átmenet az európai szerződések szellemében kell, hogy történjék, és az európai jog tiszteletben tartásával másrésztről szeretném támogatni azt a perspektívet, amit itt az Econ szakbizottság elnöke Gualtieri úr az imént bemutatott, és a Brakman úr által mondottakat. Itt ugye az átmenetről van szó, egy szilárdabb, struktúráltabb, rugalmasabb mechanizmus létrehozásáról, amely az Európai Unió jogi keretei között működik, és nem pedig egy új kormányközi szerződés keretében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagy örömmel szólítom fel Dimitrios Papademouliszt, a görög parlament alelnökét. Kérem mondja el be a felszólását. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a bizottság javaslata, hogy az európai stabilitási mechanizmusból kiépítse az európai monetáris alapot, jó irányba tett lépés. Egyetértek azokkal az észrevételekkel, amelyeket a az Európai Parlament gazdasági bizottságának elnöke, tehát Gualtieri úr vagyis meg kell erősítenünk a demokratikus elszámoltathatóságot és az Európai Parlament szerepét már, ami ezeknek az intézkedéseknek a felügyeletét illeti. Egyáltalán nem értek egyet azzal, amit Brackman úr mondott, illetve az elemetéseivel. Én úgy gondolom, hogy a tapasztalat azt mutatja, hogy tovább kell lépnünk, Brackman úr. Amikor Európára lesújtott a válság, erről a portugál kolléga is beszélt, nem voltak az EU-nak válaszadási lehetőségei. Új mechanizmust épített ki az ESM-et és az EFSF-et. Most megnyugodott a helyzet, és fel kell készülnünk a következő válsággal való megküzdésre, meg kell erősítenünk a közösségi módszert. A kormányközi megközelítés önmagában bebizonyította, hogy túl bürokratikus, rugalmatlan, és nem védelmez meg minket a következő válságok megrázkódtatásaitól. Erősebb unióra van szükség, nem csak szavakban, hanem a gyakorlatban is. És persze ebben a nemzeti parlamentek fontos szerepet fognak játszani, de az Európai Parlament szerepét is meg kell erősítenünk, ezt, a, ezt az állampolgárok választják, ki kell teljesítenünk a banki uniót, a gazdasági uniót és a pénzügyi uniót is. Már csak azért is, mert az Európai Unió számára előnytelen, hogyha a harmadik pillér létrejön, amelyet néhány évvel ezelőtt a bizottság javasolt, a betéti garanciarendszer, tehát nem előnyös, hogyha mondjuk a holland és a német vagy más kormányok blokkolják ezt a tanácsban. Egyáltalán eh, nem szerencsés, hogy eh, a nagy gazdag eh, multinacionális cégek érdekében úgy ugrál az Unió, mint egy kisnyúl, és mint egy teknős úgy halad, vagy egy csiga, amikor a közös ügyeinket kellene szolgálni. Erősebb és több Európára van szükség. Köszönöm. Köszönöm. Következik Krajten Bartoló úr Máltáról. Köszönöm, elnök úr. E Annak is örülök, hogy egy ilyen alapnak a létrehozatalát fontolgatja az EU, ez pozitív lépés, és dicséretet érdemel. Visszatekintve a pénzügyi válságot talán jobban lehetett volna kezelni egy ilyen alappal, hogyha ez már rendelkezésre állt volna abban az időben. Igen, úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak fel kell készülnie egy újabb válsághelyzetre, hiszen elképzelhető, hogy a jövőben szembe kell néznünk egy újabb válsággal. Két gondolat először is. Ennek az alapnak az alapja, úgy gondolom, hogy nem európai monetáris alapnak kellene hívni. Azon a véleményen vagyok, hogy egy kicsit félrevezető ez a név. A működése ugyanis egészen más lesz, mint amire gondolunk, amikor a nemzetközi valuta alapra gondolunk ezért a nevét egy kicsit még csiszolni kellene. Ami még fontosabb, az én hazám talán a legkisebb eurozóna ország, bár gazdaságilag túl teljesít nagyobb országokon, a máltai kormány hisz abban, hogy fenn kell tartani az ESM jelenlegi irányítási struktúráját, vagyis minden szavazási eljárásban egy hangúságra van szükség a továbbiakban is. Végül pedig az a lehetőség, hogy az új alapot, nevezzük ezt most EMF-nek, a bankinió végső backstopjára használjuk. Ezt akkor kellene még egyszer megvitatni, amikor már minden részletben értjük, hogy milyen hatásai lesznek. Köszönöm szépen, és köszönöm mindenkinek ezt a nagyon nagy pontosságot, hogy tiszteletben tartották a felszólási időket. Péter cikk következik. Az EU ügyek eh, szakbizottság tagja Hollandiából. Kérem, hogy felszólalás előtt emeljék fel a kezüket, hogy eh, a kamerák megtalálják önöket, ezt a kérést kaptam. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm eh, ezeket az érdekes felszólalásokat. Néhány gondolattal szeretném azért megvédeni Bakman urat, nagyon támogatom az ő álláspontját. Először is Dombrovskis úr ma elmondta, hogy az emu csak akkor tudjuk ki teljesíteni, ha demokratikus lesz. Azt hiszem nagyon igaza van. 26 parlament csatlakozott a holland parlament kezdeményezéséhez, hogy egy nyilatkozatot tegyünk, illetve egy levelet intézzünk az Európai tanácshoz, illetve az eurócsoporthoz, hogy a miniszterek tanácsának, illetve az Eurogrupnak a dokumentumait követhessük. Most ezt nem tehetjük meg, hogy az, nem tudjuk, hogy az eurócsoporton belül hogyan hoznak döntéseket. Ezért közösen kell küzdenünk. A döntések kapcsán nekünk kell tudnunk ellenőrizni a döntéseket, különösen ha sok száz milliárd euróról van szó. Másodszor Aggódom is eh, amiatt az óriási kockázat miatt, amit az Európai Központi Bank eh, vállalt fel azzal, hogy 2500 billió nyi államkötvényt vásárolt fel. Hat éve folyamatban van ez a politika, nagyon veszélyes. Ha azt gondoljuk, hogy a válságot úgy megoldhatjuk, hogy még több eh, sürgőségi alapot hozunk létre, amiket kétes, hogy valaha vissza tudjuk-e, vagy tudunk-e fizetni, és a rendszerválság még súlyosabb lesz, akkor rossz úton járunk. Arról kellene gondoskodni, hogy intézményeket hozzunk létre, olyan intézményeket, amelyek nem rontják tovább a rendszerkockázatot válság esetén. Az európai központi bank mennyiségi könnyítési stratégiáját vissza kell építeni. Én úgy gondolom, hogy elsősorban a tagállamok ügye, hogy a saját problémáikat megoldják, és az ő felelősségük. A, rule of the game. a játék szabályaink szerint most Berend Locke urat kell bejelentenem. Ő az Európai Parlament tagja Németországból. Köszönöm szépen, amikor németül fogok beszélni. Mindenek előtt Roberto Galtieri és Papadimolis kollégáknak szeretnék ellent mondani, ugyanis amit ők elmondtak, abból kimaradt a felelősség kérdésével kapcsolatos konstruktív együttműködés. Ez pedig nagyon lényeges ahhoz, hogy működjön egy piacgazdaság, és az intézmények létrehozásakor sem szabad erről megfeledkezni. Gágyhéri úr arról beszélt, hogy milyen haszontalan vagy kevésbé hasznos javaslatokat dolgoznak ki a kutatóintézetek, hogy az EMF-nek ne legyen arra, hogy elindítson egy adósság restruktúrálást, vagy új hitelezési programot. Oda kell figyelnünk arra, hogy az EMF csak akkor hagyhasson jóvá hiteleket, hogyha az adott ország, amelynek segíteni kell, hosszú távon is kezelni tudja az állományát, És hogyha ez nem így van, akkor mindenképpen szükség van arra, hogy legyenek átstruktúrálási intézkedések az érintett ország hitelezőinek a kárára, és nem az európai monetáris alapkárára biztosítani kell azt is, hogy egy ország eh, adósságkezelő képességét értékelő elemzések eh, objektívek legyenek hiszen nevetséges, hogy az IMF által készített elemzések eredménye pontosan az ellentétje annak, amit a bizottság elemzése eredményként megjelöl ugyanazon országgal kapcsolatban. Tehát tudományos alapon működő intézményekre van szükség, akik képesek valós jó tudományos elemzéseket elkészíteni politikai befolyásolástól mentesen. Köszönöm szépen. Következő hozzászólónk Nikolas Mányios, Görögországban a Parlament Szociális Ügyi Bizottságának az elnöke. Köszönöm. Nem vagyok közgazdász, ezt előre bocsájtom. Ugyanakkor úgy vélem, hogy az európai stabilitási mechanizmus európai monetáris alappá való átalakítása nagyon fontos szakasz az Európai Unió számára. Itt az egyenlőtlenségek csökkentésére számíthatunk a tagállamok között. Az Európai Monetáris Alap eh, elhangzott itt ugye, hogy ez úgy tűnik, hogy ez egyfajta kétsebességes Európa megteremtését ösztönözheti. De jelenleg is fennel már ez a kétsebességes Európa, vagy többsebességes akár, de nem az euró bűne ez, hanem a politika bűne. És ez a politika az okozója az összes egyenlőtlenségnek a tagállamok között. Ha megváltoztatjuk ezt a politikát, megoldjuk az egyenlőtlenségek problémáját is. Tehát a monetáris alap amely a közösségi vívmányok gyümölcse lesz, ez mindenképpen egy jó dolog, amennyiben nem a nemzetközi monetáris alap logikáját fogja követni nagyon negatív példák vannak az FMI jelenlétét illetően Európában, és itt Görögország példájára, országon példájára utalnék. A Nemzetközi Monetáris Alap javaslatokat tett Görögország vonatkozásában, amelynek semmi köze, amelyeknek semmi közük nincsen a közösség vívmányokhoz. Ugye itt a bérek, nyugdíjak csökkentéséről volt szó, és a nemzetközi monetáris alap aztán bevallott, hogy hibás becslések alapján dolgozott, ezen intézkedések nem bizonyultak később sikeresnek. Ez a Nemzetközi Valuta Alap nyilatkozata, hivatalos nyilatkozata Görögország vonatkozásában az EU-nak, tehát olyan mechanizmust kell létrehozni, amely képes a problémák megoldására. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Következő felszólaló Birgit Mácak Winkemann asszony, a Bundestag Költségvetési Bizottságának tagja. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Az AFD Bundestag frakciójában gondolkozunk mi is arról, hogy Eh, amikor átalakítják az EMS-et, EMF-é eh, e nem lépi -e túl az Európai Unió a kompetenciáját. A eh, Német Alkotmánybíróság Lisszabon, úgynevezett Lisszabon határozata szerint abban az esetben, hogyha a nemzeti parlamentek költségvetés feletti ellenőrzési jogát elvesz veszik, ez, ez beavatkozás a nemzeti parlamentek hatáskörébe. A Német alkotmány Bíróság döntése szerint ez pedig az identitást meghatározó állami feladat, ez eh, az állam feladatai között integráns szerepet tölt be, és eh, ki van zárva egy ilyen lehetőség, mert ez károsítaná a német népet. Ahogyan Brakman is mondta, a 352. cikk, ami jogalapnak számít. Nos, ezt már az Európai Bíróság 1996-ban csak korlátozott egyedi felhatalmazási alapnak minősített, ami kizárja azt, hogy ezt kiterjesszék teljes összközösségi kompetenciává. Az átalakítás alapos szakmai megfontolások szerint sem elfogadható, hiszen más EU tagállamok kötelezettségeivel kapcsolatban mint egy 882 millió euró veszteség érte a német adófizetőket, és Ugye mindig arról beszélünk, hogy legyűztük, már leküzdöttük az államadósággal kapcsolatos válságot, ami 2012-ben. Nos, mivel nagyon kevés az időm, nem tudok kitérni az egész ügy jogi és gazdasági szempontjaira, de ne felejtsük el, hogy e, e, csak nyugtával dicsérd a napot. A német alkotmánybíróság döntés gyakorlata, illetve az Európai Bíróság a ítélkezési gyakorlatában azt a véleményet képviseli, hogy az EU nem tartja magát a hatásköreinek a korlátaihoz. Köszönöm szépen. Paolo Carrieri Baleotti, az olasz szenátus képviselője következik. Thanks very much. Köszönöm szépen hogy hogyan nevezzük ezt el ezt az új intézményt, amikor, ami v átalakítjuk az ESM-et. Nos, ez egy nagyon fontos probléma, ugyanis ha a bizottság javaslatához ragaszkodunk, Galtieri úr ezt ismertette velünk, akkor egy ilyen európai valuta alap igazából nem egy jó név. De miközben német kollégámat, Brockman urat hallgattam, az EMF eh, egy teljesen megvalósítható dolog. Az önök javaslata szimmetrikusan szembe megy azzal, amit ma a bizottság javasol. Az teljesen világos, hogy amit Brockman úr eh, mond, az a válság menedzsmenti feladatot átadná az új alapnak, az EMF-nek. Ezzel de facto csökkentené az Európai Bizottság jelenlegi szerepét a gazdasági egyensúly megteremtése területén, illetve új programok végrehajtása ma játszott szerepét is. Hát teljesen világos, hogy az új EMF a kölcsön kihelyezést csak olyan országok esetében alkalmazhatja, akik esetében fennáll a piac, a piac a pénzpiacokhoz való hozzáférés lehetetlensége. És ez az új stabilitási mechanizmus egy új, új feladatot is kapna ami pedig a governance-t illeti. Itt nem annyira a nemzeti parlamentek általi ellenőrzésről van szó, hanem arról, hogy az EMF-fel kapcsolatban, például ez a német javaslat, amit említettek, az a hitelező országok egy közvetlen instrumává tenni ezt az új alapot és egyáltalán nem világos számomra, hogy ez hogyan eredményezhetne nagyobb demokratikus elszámoltathatóságot az Európai Parlamenttel, illetve a nemzeti parlamentekkel szemben. Tehát még további kommentárokat várnék, mert igazából um, szembe megy uh, az ön véleménye az eddig elhangzottakkal. Köszönöm szépen! a nemzeti parlamentek nevében felszólalók listájának a végére értünk. Most kérdezem az előadóinkat, hogy reagáljanak az elhangzottakra, és mondják el azt is, hogy mit gondolnak az elhangzottakról. Először Roberto Gatieri. Köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy nagyon fontos és hasznos vita volt ez. Pontosan azt mutatja meg, hogy milyen hozzáadott értéke ennek a parlamentközi konferenciának, hiszen össze tudja hozni az, a parlamenti képviselőket különböző kontextusokból, különböző parlamenti fórumokról és narratívákból, és erőfeszítést teszünk, hogy megértsük egymást. Szeretnék néhány észrevételt tenni, különösen arra nézve, amit Brakman úr mondott el. Mások is hivatkoztak rá, olyan értelemben, hogy másképp gondolkodunk. Mondjuk így. Véleményem szerint a véleménykülönbség lehet, hogy inkább félreértésen alapul. Természetesen van itt egy nagy kérdés a feladatokhoz kötődően, ennek a testületnek milyen feladatokat adunk. És itt látom a véleménykülönbséget. Brackman úr, amit javasolt, az az, hogy ennek a testületnek adjuk meg azt a szerepet, ami gyakorlatilag most az Európai Bizottság szerepköre, Nevezetesen a szerződés arra azzal bízza meg az Európai Bizottságot, hogy gazdasági költségvetési felügyeletet gyakoroljon, és a szerződés végrehajtását garantálja az ESM-nek megadva ezt a feladatot, egészen más világban találnánk magunkat. Politikai szempontból ez egyáltalán nem kívánatos. Az Európai Bizottság elszámoltatható a tanács és a parlament elszámoltathatja, de független testület, amelynek gazdaságpolitikai funkciója is van. Tehát ez a megközelítés egészen más volna a gazdaságirányításban, és ehhez óriási változásokra volna szükség, a szerződésnek azt a cikkét meg kellene változtatni, ami ezt az illetékességet az Európai Bizottságnak adja. Az, hogy ezt visszavesszük, és ez egy másik európai testületnek tesszük, ez teljesen átalakítaná a szerződést a tagállamokban népszavazásra lenne szükség, stb. Olyas valamiről beszélünk, ami nem is létezhet, nem valószínű. Az ESM vagy az marad, ami most, vagy inkább kormányközi eszköz lesz, és végső soron ugyanott tartunk. Here in this room might think that is realistic to, to, to conceive. Nem gondolhatja senki azt, hogy reális elképzelni a teljes szerződés módosítást bármilyen megközelítésből, így gondolkodunk. Hiba volna az Európai Bizottságtól elvenni ezt a hatáskört és ennek a testületnek adni. Ettől függetlenül nem is valószínű, hogy a szerződésen ilyen mértékben változtatni lehetne. Ez végső soron még vitás kérdésnek sem nevezhető, mert nincs az asztalunkon. Mi van az asztalunkon? Az, hogy a hatáskör kiegészítést az ESM-nek akarjuk adni, akár a backstopot, vagy azt, hogy az IMF-fel és az IMF nélkül is akár felléphessen debt restructuring, because currently the ESM does have this possibility. Most az ESM-nek egyébként megvan ez a lehetősége. Most, amiről szó van, és amivel tulajdonképpen mindenki egyetért, hogy ez ne lehetőség legyen, hanem kötelezettség. A központi bankárok és aki az államadósággal foglalkozik, az tudja, hogyha egy lehetőségből kötelezettség lesz, nem negatív, hanem pozitív, azonnal pénzügyi nyomás gyakorol az államadóság piacra. Így aztán a különbözetek növekednek, a kamatfelárak, tehát ezt lehetőségként kell megtartani, és nem kötelezettségként, ahogy most van where there is agreement uh, uh, and uh, why it should be more efficient. Hogy miért kell, miért lenne az hatékonyabb, hogyha ezt a 3-5 szerint tennénk, és nem kormányközi együttműködésben először is that because we need to involve all member states in the, in the decision, including on Europe. Minden tagállamot bele kell vonni a döntésekbe, és a harmadik cikk ötödik bekezdése szerinti eljárás pontosan ezt teszi a 28 tagállamra vonatkoztatva. Ez a probléma tehát megoldódott a 3-5-tel. Ön pontosan jól mondta, hogy a nemzeti parlamentek, amennyiben a kormányukat elszámoltathatóvá teszik, erősebb szerepet kell, hogy kapjanak, mint az Európai Parlament. Az Európai Bizottság pontosan ezt érje a javaslatával. Németországban például a parlament a Bundestag felé elszámoltatható, és ezzel nem változtat semmit az Európai Bizottság javaslata. Sőt, a meglévő elszámoltathatóság felett, a nemzeti parlamentek elszámoltathatósága felett, ami nem változik, egy további elszámoltathatósági keretet alkot, nem csak a saját kormány felé, hanem a nemzeti parlamentek nem csak a tagállamot számoltathatják el, hanem az első egészét, tehát nem csak miniszterüket, hanem Regling urat is meghívhatják a nemzeti parlamentbe, és ott az első jelentésről vitázhatnak. A bizottság javaslata tehát nem vesz el semmit a jelenlegi hatáskörökből, az európai parlamentek, a nemzeti parlamentek hatásköréből, hanem pontosan hozzáad még egy hatáskört, hogy az ESM-et felülvizsgálják, és nem csak az egészet, és nem csak a nemzeti komponensét. És ez nagyon jó, hogy az Európai Parlament is megteheti ugyanezt, Régling úrral eszmecserét folytathat, és az SM-nek az éves jelentést benyújthatja, stb. stb. Itt is azt gondolom, hogy ha beszélünk egymással, jobban megértjük egymást, és a több, hogy ez inkább félreértés, mint valódi véleménykülönbség, én ezt mondom továbbra is. Az Európai Parlament a szerződés alapú integrációt támogatja, de nem ellenzi azt, hogy a kormányoknak és a nemzeti parlamenteknek legyen sajátos hatásköre, és volt a kettes célról is egy vita, nem tudom, hogy ez az SM-hez hogyan kapcsolódik, úgyhogy ezért ez egy másik vita. Sok, sokan sürgették a függetlenséget, ez az ECB-re is vonatkozik. Ez egy független intézmény, nem politikai kérdés a monetáris politika. Ez egy érdekes vita, de nem kapcsolódik egyáltalán az ESM-hez, és ahhoz, hogy hogyan kellene azt átalakítani EMF-é. Végül pedig való igaz, a továbbfejlesztett ESM ahhoz is hozzájárulna, hogy az emu elmélyítsük és kiterj- kiterjesszük, akár költségvetési kapacitást is kapjon, vagy az EU zóna költségvetésében szerepet kapjon, de ez is csak egy lehetőség, ami előttünk áll. Ez nem olyas valami, ami automatikusan létrejöhet a bizottsági javaslat elfogadásával. A bizottsági javaslat megtartja az elsőn meglévő funkcióit, illetve a bankok közvetlen szabályozását. A többi új lehetőség, amit a jövőben kihasználhatunk, és a tagállamoknak ebbe beleszólása lesz, vétójoguk is akár. Ezzel még nyugodtan megtehetjük a következő lépést, by, uh, supporting the Commission proposal. So, Én minden esetre támogatom a bizottsági javaslatot összefoglalva. A bizottsági javaslatot az ESMMF-fel kapcsolatosan a névtől eltekintve igen kiegyensúlyozottnak tartom. Of the legal basis. Ezeket az aspektusokat és a jogi alapot is jól meg kell vizsgálni, és bizonyára arra a következtetése jutunk szükségszerűen, hogy ez egy kiegyensúlyozott kompromisszum. Egy kicsit csodálkoztam, amikor a német koalíció programját olvastam, ez nagyon egyértelmű és ebbe az irányba mutat, most meg egy teljesen más értelmezést hallok Bakman úrtól. Szeretném azt is megérteni, hogy ennek a két mondatnak mi a jelentése. Szerintem ez inkább pozitív a koalíciós programban már ami a német politikai erőket illeti. Köszönöm. Thank you very much, President Roberto Gualtieri. Köszönöm szépen, Gualtieri, Gualtieri úr. Mr. Norbert Brackman to take floor. Most Norbert Brackman úrnak adom meg a szót. Für diese... Köszönöm ezt az alkalmat. A vételből nyilvánvalóvá vált, hogy különböző elképzelések léteznek azt illetően, hogy az ilyenfajta monetáris alap milyen céllal bírna, akárhogy is nevezzük azt. Ugye itt van az államadóság válság, pénzügyi válság, ez vízesésszerű hatással járt, aztán létrehoztuk az ESM-et, amely egyfajta biztosítás arra nézve, hogy az ilyenfajta válságok felbukanása esetén lesz egy megfelelő védőernyő, ez a jelenlegi funkciója a mostani e szemnek. Most a vita a célról kibővült egy egészen más feladatra, nem a biztosítás ez, hanem makrogazdasági elővigyázatossági programról van szó a válságok megelőzése érdekében, a szociális különbségek kiegyenlítése érdekében Európában, és ezáltal a forrás és hitelezési kapacitás tulajdonképpen fel merül, ez lenne a cél kitűzése az Európai Bizottság javaslatának. Ezért rá kell mutatnunk ezen javaslatra, hogy célra vezető-e, mint ahogyan Franciaország bemutatta, hogyha egy új feladatot óhajtunk, akkor szolidárisan össze kell fognunk, és az új feladatot újra finanszírozni. Ez talán a több éves pénzügyi keret témája lehet, vagy más formája a létező programok megerősítésének, ugyanakkor nem szabad a gyengébb esetek biztosítását kockára tennünk ezáltal. Mert ez a rengeteg pénz, ami ott lesz majd tárolva, ideértve a tagállamok finanszírozási kötelezettségeit, ez esetleg új válságokat idézhetne elő, és ez egy olyan esethez vezethetne, hogy a biztosítás rendelkezésre álló forrás sokkal több problémát idéznénk elő, mint hogyha nem lenne forrás a válságok leküzdésére. A német koalíciós szerződésben pontosan azt olvashatjuk, hogy a koalíciós partnerek nem állapodtak meg ezen pontot illetően, és ezért azt mondják, hogy a az uniós jog szellemében kell fenntartani az eddigi jogokat. Ez már egy nagyon erőteljes korlátozást jelent, és ez azt jelenti, hogy Németországban még jelentős viták lefolytatására lesz szükség ezen témát illetően. Köszönöm. Köszönöm szépen, Maria Luisa Albuquerque asszony a következő felszólaló. Köszönöm, elnök úr. Egyetértek az elhangzottak egy részével, különösen Goltieri érveivel. Én is azt gondolom, hogy a bizottsági javaslat kiegyensúlyozott, illetve ki lehet belőle olvasni olyan dolgokat esetleg, amik szerintem nincsenek benne. Úgy gondolom, hogy a vitában ugyanott alakodtunk el, mint 2012-ben, 13-ban, ahol tartottunk. Ugyanazok az agályok vannak még jelen, ugyanazok a gyanúk azzal kapcsolatosan, hogy most a bizottság mit is szeretne elérni ezzel a javaslattal. A korábban is láttuk, a korábbi években is ezeket az félelmeket. Az IMF bevonása szükségszerű volt, nem voltunk arra felkészülve, hogy szembenézzünk a válsággal, és a szükséges szabályokat kialakítsuk a nehézségbe került országok segítség, és megsegítésére, és ezt nekünk magunktól meg kellett volna tudnunk tenni. Mi is az IMF tagjai voltunk, nem arról van szó, hogy nem jogos, nem vagyunk jogosultak a segítségnyújtására, de elsősorban európaiak vagyunk, ezért eh, ezeket eh, a problémákat a saját szerepünk, a saját szerződéseink, intézményeink segítségével kellene tudni megoldani. Egyetetek Golteri úrral, valóban van itt félreértés, és vannak eh, előítéletek is azzal kapcsolatosan, hogy mi a megosztottság, mi a megosztás az hitelezők és az adósok között negatív véleményeket hallunk a közvéleménytől mindkét oldalon, sok a vádaskodás, és azt látjuk, hogy bizonyos országok nehézségbe kerülnek, mások hajlandóak őket segíteni, de ha továbbra is az előítéletek harcát folytatjuk, akkor nem fogunk tovább lépni nem eléggé gyorsan, és nem tudunk elég mélyre hatolni, hogy megakadályozzunk egy újabb válságot. Ahogyan Galtieri úr is elmondta, hogyha how these things in the financial markets become self-fulfilling prophecy. El kell kerülnünk az önmagukat beváltó javaslatokat. Ebben az irányban kell elindulnunk, és akkor elvezetjük őket erre az eredményre, még ha sok is a nehézség, és sok ország még mindig a fenntarthatóság gondjaival küzd tagadhatatlan mindenki számára, hogy milyen sokat haladtunk, milyen messze jutottunk, és mennyire biztonságosabbak vagyunk, mint néhány évvel ezelőtt, de ez még nem elég, ez egyértelmű. Most meg kell erősítenünk az intézményes kereteket, hozzájárulva ahhoz, hogy egy új válságban további elemeket tudjunk mozgósítani, és így tudjuk azt a lehetőséget megteremteni, hogy az új intézményes keretek létrehozása előtt ne kelljen új válságot kezelnünk. Sokszor beszélünk a soksebességes, két-három sebességes Európáról. Hát sajnos ez a különböző sebesség azt is jelentheti, hogy egyeseket magunk mögött hagyunk, végleg lemaradnak. Az, hogy most ezek félreértések, vagy különböző politikai megközelítések, nézetek, egymás megértése és a különböző politikai nézetek tiszteletben tartása nagyon fontos ahhoz, hogy kiegyensúlyozottabb megközelítést tudjon kialakítani. Én azt mondom, hogy a bizottsági javaslatban ne olvassunk bele olyat, ami nincs benne, hanem tegyük egyértelművé a kérdéseinket, Hogyha kétség van azzal kapcsolatosan, hogy mit tartalmaz ez a javaslat, hát írják le világosabban. Én nem látom a bizottsági javaslatban ezeknek eh, a félemeknek az alapját, de hogyha a német Bundestag így gondolkodik, akkor lehet, hogy érdemese volna világosabban fogalmazni. A demokratikus elszámoltathatóság kérdése, ami egyébként az egyik legfontosabb témán kellene, hogy legyen ma, még ha el is térünk tőle néha. Ne felejtsük el, hogy az Európai Parlament felé való elszámoltathatóság azt is jelenti, hogy minden állampolgárunk felé elszámoltatható, hiszen az Európai Parlament képviselőit közvetlenül választják meg az állampolgárok, az intézmények vezetői, igazgató felelősek azért is, hogy a nemzeti parlamenti képviselőkkel találkozzanak, megküldjék a jelentéseket, válaszoljanak azokra a kérdésekre, amelyeket a nemzeti parlamentek kívánnak tenni, és ez az átláthatóságot csak növelni fogja, de azért továbbra is azt mondom, kulcsfontosságú, hogy a nemzeti kormányok is felelősséget váljanak azokért a reformokért, javaslatokért, amelyekről európai szinten szó van, és hogy a parlamentjeik előtt is megvédjék őket, hogy közvetlenebb kapcsolat keletkezzen a között, amiről itt Brüsszelben vagy Frankfurtban, Strasbourgban döntünk, és a között, eh, ahogyan érzik magukat a különböző országokban az emberek Európában. Szeretnék arról is beszélni, hogy mi lesz ennek a megállapodásnak a formája, és tudom, hogy sokan szeretnék az egyhangúságot megtartani a döntéshozatalban, de olyan döntéshozatali mechanizmusokat kell létrehozni, amelyek hatásosak, amelyek válaszadásra képesek, és tudjuk, hogy a döntéshozatalban az egyhangúság nagyon nagy, nagyon erős eszköz, de vissza is lehet vele élni hogyha a szabályokat világosan fogalmazzák meg, hogyha mindenki elfogadja a kereteket, akkor olyan intézményeket kell létrehozni, amelyeknél megvan a megfelelő rigalmasság ahhoz, hogy időben intézkedjenek. Ha túl sok időt töltünk a vitával, akkor a döntés túl későn lesz, mire jutunk oda. Hogyha ez így van, akkor nem kell olyan sok időt tölteni a keretek tárgyalásával. Hatékonyságra van szükség, a pénzügyi piacokban a gyorsaság nagyon fontos. Hogyha nem tudunk gyorsan lépni, akkor maga a cselekvés értelmetlenné válik. Nagyon világosan kell megfogalmazni a szabályokat, egyhangulag elfogadni a szabályokat, de aztán hozzunk létre egy olyan mechanizmust, amely működik akkor is, hogyha van olyan ország, amely a, olyan sajátos okokból, amelynek nincsen köze a szobaforgó kérdéshez, olyan álláspontot foglal el, ami nem igazán észszerű, és nagyon káros lehet az Unió egész számára. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Ezzel elérkeztünk a vita végére. Néhány záró megjegyzést engedjenek meg. Nagyon fontos kérdésekkel foglalkoztunk. Gajtjéri úr, valamint én is a hozzászólásomban elsősorban azzal foglalkoztunk, hogy mi lesz a parlamentek szerepe, amikor az ESM a tervek szerint átalakul EMF-é. Másodszorban valamennyien ki, hangsúlyosan foglalkoztunk azzal, hogy hogyan alakítsuk az EU jövőjét úgy, hogy az jobbá váljon, biztonságosabb legyen a gazdaság helyzete. Négy kulcsfontosságú elemet látok itt. Először is kölcsönös megértésre van szükség. Másodszorban bizalomra van szükség. A nemzeti parlamentek kell, hogy bízzanak az Európai Unió intézményeiben, kezdve az Európai Parlamenttel, és nekünk is bíznunk kell önökben, a nemzeti parlamentekben. Következő pont, transzparencia. Ne tegyünk semmi olyat, mondta valaki, ami titkos, vagy színfalak mögötti. Minden átlátható kell, hogy legyen. És végül, de nem utolsó sorban, itt van a hatékonyság. Megvan győz, meg vagyunk győződve arról, hogy ha hatékonyak vagyunk, akkor számíthatunk arra, hogy a jövőbeni viták folytatódni fognak. Mi a parlamentben azt tervezzük, hogy ebbe a vitába vonjunk be mindenkit, legyen ez egy inkluzív vita. Mindenki, aki erre képes, aki jó akaratú, aki részt akar venni, az vegyen részt a hogyan csináljunk jobb Európát című vitában. De féljenek, tehát együtt folytassuk le majd a jövőben ezt a vitát. Nagy köszönetet mondok mindenek előtt Galtieri elnök úrnak, Norbert Brockmannnak, Maria Luisa Albekerkének és Szajanova asszonynak is, aki ennek a az ülésnek a másik levezető elnöke volt. És köszönet illeti az összes résztvevőt, különösen azokat, akik fel is szólaltak. Köszönöm a titkárságunk munkáját, a támog, munkánkat támogató munkatársak segítségét, és most nagy örömmel jelentem be a következő napirendi pontot, ami az ebéd. Akkor még ebéd közben is biztos találkozunk.